Dear colleagues. Kedves kollégák, kezdhetjük a munkát. Sorry. May I continue in, in uh, Italian? Akkor olaszul folytatom. Are you everybody where? Okay. Működik? Akkor olaszul folytatom, ha megengedik. Uh, we have the pleasure to have here nagy megtiszteltetés számomra, hogy a lett kulturális minisztert üdvözölhetem körükben. De most már tényleg olaszul folytatom. Intanto, buon pomeriggio, e benvenuti. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök itt mindenkit, és én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és remélem, hogy a szakbizottság is jól működik majd ebben az évben üdvözlöm itt körünkben a LED köztársaság kulturális miniszterét, aki a mai napon ellátogatott ide a szakbizottságba, és aki be fogja mutatni az elnökség prioritásait. Mielőtt azonban elkezdenénk erről beszélni, illetve a napirendről, ahogy azt említettem a kollégáknak is megelőzően, azt hiszem, az lenne a helyes, hogyha egy perces néma felállással adóznánk a franciaországi merénylet áldozatainak emlékére. Barbár módon gyilkolták meg ezeket az embereket, a Charlie Hebdo újságíróira gondolok. A párizsi kóser szupermarket dolgozóira, illetve az elhunyt rendőrökre. De ne felejtjük el, hogy Nigériában is nagyon sok áldozat esett, így aztán ö, ugyanúgy, ahogy Strasbourgban a plenáris ülés alkalmával is egy perces néma felállást tartottunk, nekünk itt a szakbizottságban is ö, a kulturális, liber, kulturális szabadság, a sajtószabadság, a kulturális diverzitás értékeinek nevében azt hiszem az lenne a leghelyesebb, hogyha miniszter asszonynal egyet, együtt egy perces néma felállásra adóznánk az áldozatok emlékének. Grazie. Köszönöm. Devo dire che a questo proposito... El kell, hogy mondjam, hogy nagyra becsültem azt a tényt, hogy Melbarde asszony az elmúlt napokban közös nyilatkozott tett az összes európai kulturális miniszter nevében az EU-ban, abból a célból, hogy elítélje ezeket a tetteket, illetve hogy kiálljon az alap szabadság jogok mellett. Tájékoztatásul még valamit szeretnék elmondani. Az ötös napirendi ponttal kapcsolatban a lett kapcsolatos napirendi pontot tettünk hozzá. A napirendhez Libácska asszony a jelentéstevője, a bolonyai folyamat végrehajtásának folóapja. Ez, ez az egy, egy lesz, és valószínűleg lesz majd valószínűleg majd az informális elnökök konferenciáján szerdán lesz erről szó. A bolonyai folyamat nagyon fontos prioritás, a mi szakbizottságunk számára, így aztán nagyon fontos az, hogyha mi hamarabb elkezdenénk a munkát, ugye a Juncker csomagból adódnak bizonyos feladataink. El tudjuk egy fogadni ezt a módosított napirendet? Napirend tervezetet? Jó, köszönöm. Ami a december 1 és 2. ülésünk jegyzőkönyvét illeti, ez megvan a dossziéjukban, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, ha nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Jó, köszönöm, folytassuk. Még néhány bejelentés, ami a tolmácsolást illeti. Francia, német, angol, dán, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, máltai, szlovén, lengyel, bolgár nyelven van tolmácsolás, és természetesen lett tolmácsolás is van, a litvánnal cseréltük ki. Még egy kis bejelentés a gender mainstreaming témában. A Gender Mainstreaming Network nemrégiben létrejött, az összes szakbizottság tagjai részt vehetnek ebben, és ez a csoport szeretne szorosan együttműködni a szakbizottságokkal. Szeretném elnőként tehát arra kérni a szakbizottságunk jelentéstevőit, hogy minden jelentés esetében vegyék ezt figyelembe, és a FEM szakbizottság természetesen benyújthat módosítókat minden jelentéssel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy lesz még arra alkalom, hogy ezt megbeszéljük. Négyes napi rendi pont. Elérkeztünk a mai ülésünk legfontosabb napirendi pontjához, a lett elnökség prioritásainak bemutatása, eszmecsere Dase Melbarde asszonynal, a kulturális miniszterrel, akit még egyszer üdvözlünk, és azt mondanám, hogy az legyen a módszer, hogy kérjük fel miniszterasszonyt, hogy tegye meg az előadását, és itt van a teremben egyébként már a tudományos és oktatási miniszter is, tehát miniszterasszony röviden, röviden bemutatja a prioritásokat, 15 percre gondoltam, utána pedig a képviselők következnének, akik kérdéseket tehetnek fel. Az első kérdéskör, utána a miniszterasszony válaszol ezekre a kérdésekre, erre fél óra lenne. Azt hiszem, hogy két-három ilyen kérdéskör lesz, majd meglátjuk, hogy hány kérdés lesz pontosan, hogy kevés kérdésre kelljen csak egyszerre válaszolnia miniszterasszonynak. Most Melbárde asszonynak adom meg a szót. Egyetlen dolgot mondok csak el, stratégiai időpont van most, hiszen most kezdődött a parlamenti ciklus, új az Európai Bizottság is, Navracsi csúrral is lesz találkozunk, illetve Ötinger úrral is. Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon jók a soros elnökség prioritásai, de azt kell elérnünk, hogy az oktatás, a kultúra központi szerepet kapjon a munkaprogramban, illetve a stratégiában. Illetve a kulturális kapcsolatokban is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezek a kérdések előjenek, illetve a digitális Európa, illetve a gazdasági prioritások között is nagyon fontosnak tartjuk, hogy megjelenjen a kultúra. Köszönöm szépen, és már is átadom a szót. Um, thank you, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Részemről én is szeretném a fölé örömömet kifejezni, hogy meghívtak a eh, bizottságba, és lehetőséget adtak nekem arra, hogy meghallgassam az önök ötleteit, aggodalmait, és arról beszélni, hogy milyen véleményekkel, milyen javaslatokkal tudják segíteni a munkánkat. Az Európai Unió nyelvűségét támogatva, én is szeretnék akkor most lettül hozzászólni, illetve lettül megtartani a hozzászólásomat. Elnök asszony, tisztelt szakbizottság, tisztelt szakbizottsági tagok! Még egyszer tehát köszönöm szépen, hogy itt lehetek önökkel, és bemutathatom önöknek a lett elnökség prioritásait a kultúra és az audiovizuális politika terén. Az olasz elnökség kiváló munkáját szeretnénk ezen a téren is folytatni. Először is magam részéről szeret, és szeretném kifejezni részvétemet és támogatásomat Franciaországnak és a francia népnek, a Sáli Ebdo újság szerkesztőségében történtek miatt. Úgy gondolom, hogy ez az egyperces részvétnyilvánítás, amelyet éppen az előbb fejeztünk ki, nagyon jól emlékeztet arra mindenkit, hogy Európa Egyesült Értékei mögött együtt állunk ki, tehát mindenki szívét mélyen megérintette ez a tragédia. Az Európai Unió minden kulturális minisztere nagyon gyorsan reagált az eseményekre, és támogatta azt a kezdeményezést, amelyet én, illetve a francia kultúrminiszter indított el, annak érdekében, hogy nyilatkozatban él, ítéljük el ezt a barbár cselekményt kifejezték az abeli véleményüket, hitüket, hogy a szólásszabadság Európa egyik legfontosabb értéke. Megmutatta ez a <clears throat> kiállás, hogy nehéz percekben tudunk -e egymásra támaszkodni. Az elnökség, soros elnökség kezdete sokat, sok tanulásra ad alkalmat, és ez most arra ad alkalmat, hogy az közös értékeinket jobban megértsük, együtt kell működnünk, mégpedig okosabban, bölcsebben kell olyan életteret teremtenünk, ahol a különböző kultúrák, a különböző vélemények, a különböző világnézetek nem választják el egymástól az embereket, nem osztják meg a társadalmat, hanem támogatják egymást annak érdekében, hogy gyümölcsöző vitát teremtsenek, és egy harmonikus társadalmat hozzanak létre. A párizsi események megmutatták azt, hogy, a, hogy világunkban egyre gyakoribbak a konfliktusok a vélemények között, és ez elgondolkoztat azon, hogy a kultúra mekkora érték tulajdonképpen. A kultúra nem csak olyan dolog, amelyet mindennapi életünkben, múzeumokban vagy egyéb helyeken látunk a kultúrának nagyon sok rétege van, nagyon mély rétegeket tartalmaz, és ide hozzátartoznak a, az együttélés szabályai és az értékek is. Imán Ziedonis lett költő írta meg azt, hogy a kultúra tulajdonképpen a népek lelkiismerete. Úgy gondolom, nagyon fontos feladatunk az, hogy együttműködjünk, hogy biztosítsuk azt, hogy a különböző országok, különböző népek harmonikusan tudjanak élni, lelkiismeretükkel is harmóniában tudjanak maradni. Tisztelt elnök asszony! Ennek fényében szeretném bemutatni önöknek most a kultúra terén az elnökség által elgondoltakat. A kultúra és a kreativitás igen fontos részét képezi Európa kulturális politikájának, hiszen tudjuk, hogy a kultúra és az audiovizuális ipar hozzájárulhat a fenntartható intelligens növekedéshez, új munkahelyeket teremthet, és a digitális piac egységességét is alátámasztja. A kreativitás, a kreatív iparok nem csak kultúra terén, hanem más területeken is érvényesíthetik az ilyes, ilyen hatásukat. Például a digitális gazdaság, a turizmus, a kulturális turizmus területe ilyen, de ugyanakkor a kreatív gondolkodás, a kreatív készségek fejlesztése, az eredeti területek és kultúrák újjászületése, mind az új infrastruktúráknak, illetve a kulturális örökségek megőrzésének köszönhetően erősödött meg. Múlt év végén a tanácsban is megvitattuk azt, hogy milyen stratégiák legyenek 2020-ig ezzel kapcsolatban, és a tanács arra összpontosított, hogy ez a terület mennyire fontos a vállalkozás indítás szempontjából is, és a különböző területek közti együttműködés szempontjából is. Ez az utóbbi különösen fontos gondolat. A lett elnökség legfontosabb prioritása az, hogy folyamatosan erősítsük a politikusok és a társadalom közötti egyetértést abban, hogy a kultúra mennyire fontos, mennyire befolyásolja más területeken tett döntéseket, hogy mennyire fontos a társadalom és a gazdaság számára, és hogy a befogadást mennyire nagyban támogatják. A lett elnökség e következtetéseket dolgoz ki a kultúra és a kreatív iparágak, kreatív szektorok közötti kapcsolatról. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő pillanat ez most arra, hogy a különböző fórumokon ezt megvitassuk, hiszen a kultúra és a más iparágak közötti kapcsolat már igen jól bizonyított. Az elnökségünk ideje alatt együttes erővel arra szeretnénk összpontosítani, hogy aláhúzzuk az nemzeti és a regionális résztvevők szerepét, és a tanácsi következtetéseket igyekszünk majd ez év májusában elfogadni. Annak érdekében, hogy a munkacsoportban tartott vitákat, viták alapját kiszélesítsük, két elnökségi konferenciát tartunk Rigában, március 9 és 11 között, és ezek pontosan a lett éves kreativitás hete rendezvényeivel párhuzamosan lesznek majd megszervezve, és így a gazdaság, illetve a regionális politikával való összefüggést is meg tudjuk vizsgálni. Ezt a megközelítést követtük már évek óta, és ez jó alapot adott arra, hogy a területek közötti együttműködés erősítsük. Szeretettel meghívok mindenkit eh, ezekre a konferenciákra, ingyenes a részvétel, és ha időben jelentkezik valaki, akkor van esélye rá, hogy részt tudjon venni. Az első konferencia a legjobban bevált gyakorlatokat mutatja majd be a kultúra és a más területek közötti együttműködés terén, a második konferencia pedig inkább vita lesz abban a tárgyban, hogy a kulturális örökség, a design, a modern építészet hogy tud egymással jobban együttműködni, annak érdekében, hogy az emberek számára jobb életteret teremtsen a munkahelyen és a lakóhelyen egyaránt. Tisztelt elnök asszony! Igen, nagyra értékelem az Európai Parlament és a Kulturális Szakbizottság hozzájárulását mindehez a munkához, és kész vagyok arra, hogy a legteljesebb mértékben egyet, együttműködjek önökkel, annak érdekében, hogy tudjuk formálni a politikusok véleményeit, és a társadalmat is be tudjuk vonni ebbe a munkába. 2015 tavasza egyébként fontos időszak lesz, mert félidős felülvizsgálatát fogjuk tartani a növekedési és foglalkoztatási stratégiának. 2014 végén a kulturális miniszterek a tanácsa már megvitatta, hogy a kultúra és a kreatív iparág hogy tud hozzájárulni a 2020-as stratégia céljainak megvalósításához, és ezzel kapcsolatban három fontos dolgot húztunk alá amelyet figyelembe kell vennünk, amikor az Európai Uniós stratégiákat végrehajtjuk. A kultúra és a kreatív szektorok a gazdasági növekedés hajtómotorjai lehetnek. Ennek a szektornak a lényege az kell, hogy legyen, hogy megfelelő minőségű munka legyen, hiszen ez biztosítatja az Európai Egységes Digitális Piac kiteljesítését, harmadsorban pedig a kultúra maga is érték. A kulturális örökség, az inspiráció, a kreativitás és az innováció egyedi forrása, és kéz a kézben jár európai és nemzeti identitásunkkal, megmutatja, hogy hogy tartozunk saját országunkhoz és Európához. A lett elnökség tesz majd róla, hogy ezeket a jeleket megfelelőképpen közvetítsük Európa felé, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a kultúra és a kreativitás hozzá tudjon járulni Európa megfelelő fejlődéséhez, és remélem, hogy az önök segítségre is számíthatok majd ebben a munkában. Szeretném akkor most az audiovizuális politika terén tett prioritásainkat megemlíteni. Juncker bizottsági elnök úr azt mondta, hogy az egységes digitális piac kell, hogy az Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritása legyen. A bizottság úgy döntött, hogy a piac fogyasztói köré építi föl a stratégiáját, lehetőséget kell nekik adni ahhoz, hogy az elektronikus készülékein keresztül zenéhez, bármiféle más szolgáltatáshoz hozzáférhessenek Európa egész területén. A bizottság folytatni fogja a kulturális és a kreatív iparágak támogatását, a tartalomfejlesztők, az európai média támogatását, ezen kívül a szerzői joggal kapcsolatos szabályokat is meg fogja erősíteni. A médiák szabadságára is koncentrálni fogunk, és gratulálok a bizottságnak mindehezekhez a gondolatokhoz, hiszen úgy gondolom, hogy első első alkalommal történt meg, hogy a kultúra és a média szerepét ilyen nagy fontossággal illették. Az audiovizuális szolgáltatások, a média pluralizmus és a kulturálok, kultúrák különbözősége, ami a tartalmakban kifejeződik, mind nagyon fontos. Ezért fontos az, hogy a az emberek számára elérhető tartalmak minőségiek legyenek, különbözőek legyenek, és tükrözzék az Európai Unió alapvető jogok kartájában foglalt értékeit. Az új geopolitikai helyzet és a globális versenyfényében is nagyon fontos ez, és emiatt át is kell gondolnunk az audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférés gondolatát, illetve helyzetét. Ezért a szakértők bevonásával igen aktívan fogjuk majd megvitatni ezt a kérdést, és itt szemmel, szemmel fogjuk tartani, illetve ö, ö, figyelembe fogjuk venni az, az új geopolitikai helyzetet is. Azon kívül az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv jövőjéről is vitázni fogunk. Ez az irányelv nagyon fontos, annak szempontjából, hogy teljesíteni tudjuk-e azt, amelyet a litván és az olasz elnökség ígért, tehát ennek az irányelvnek a, <clears throat> irányelvnek a felülvizsgálatán. Végül pedig az egységes digitális piac nem csak infrastruktúra és gazdaság kérdése. Nem, elsősorban a tartalomra, a kreativitásra és a sokféleségre kell ezt építeni. És ezen a téren is remélem, hogy támogatnak, megértenek minket, és segítenek ennek az üzenetnek a polgárokhoz való eljuttatásában. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Összefoglalásképpen még egyszer szeretném aláhúzni, hogy közösen kell fölépítenünk Európa jövőjét. A lett elnökség logója is ezt szimbolizálja egy köszörű kő, amely a nap és a munkavégzés egységét tükrözi, és azt jelzi, hogy készen állunk a kihívásokkal való megküzdésre. Ez egy olyan régi szimbólum, amely úgy gondolom, hogy nagyon jól tükrözi az elnökség legfontosabb kitűzéseit, prioritásait is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kész vagyok a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter asszony olyan dolgokat hallottunk, amelyek bizony megnyugtattak minket, nagyon érdekes dolgokat mondott, központi kérdéseket tárgyalt, a különböző irányelveket, illetve a kultúra központi jellegét is taglalta. Szabin Ferhája lesz az első, utána a többi képviselő parancsoljon. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Három dolgot szeretnék mélyebben megtárgyalni. A, az egyik, amit ön is érintett, a kultúra, mint a kreatív ipar része. Kölcsönösen feltételezik is ezek egymást. Egy kicsit az az érzésem, hogy korábban a támogatási struktúrákban, a regionális támogatások keretében a kultúra, mint ágazat gyakran volt bajban, pontosan a, a kultúra kettős funkciója miatt. A finanszírozásnál nagyon gyakran van, úgyhogy vagy pusztán kulturális támogatási programok vannak, akkor viszont az nem lehet kereskedelmi jellegű, vagy pedig a kereskedelmi kultúra vagy kreatív terület támogatása létezik. Sok projekt azonban eh, mindkettőből kimarad. És eh, ezért óriási probléma adódik abból, hogy sem bankhitelt nem kapnak kultúrában résztvevőként, sem pedig a kulturális támogatásokból nem részesülhetnek, azért mert a gazdasági rész túl erős. Lát-e elsőtéget arra, hogy az érem két oldalát jobban egymáshoz lehessen igazítani. A másik pedig a szerzői jog és a digitális belső piac. Itt is ezt a fajta kettősséget lehet érezni. Egyrészt a fogyasztóknak igénye, hogy az európai kulturális sokrétűségből részesedjenek, másrészt pedig a kultúrát teremtők meg kell, hogy éljenek abból, amit termelnek. Itt is van némi eltérés. A kérdésem, hogy a lett elnökség a következő fél év során a vitában, bizottsági szinten, hogy fog ehhez hozzáállni, a különböző jogalkotási dokumentumok előkészítésével. A harmadik pedig a TTIP, ami a kulturális szakbizottságban is nagyon intenzíven foglalkoztat minket. A kultúra kivétele a tárgyalási mandátumban nyilvános volt, de az audiovizuális szolgáltatásokat egyértelműen elhatárolták a kultúrában. A vitákban ez mindig is problémákhoz vezet, hogy mi az, ami a kreatív gazdasághoz tartozik, mi a kultúra. Szeretném tudni, hogy a lett elnökség erre vonatkozóan a TTIP tárgyalásokban mit fog képviselni. Köszönöm. Köszönöm, Szabine. Petra Kamerevert asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a miniszterasszonynak a bevezetőjét, és köszönöm azt is, hogy világossá tette, hogy a lett elnökség, a tanács elnökség idején tudatában van annak, hogy Európában a vélemény sokrétűségre, a média szabadság fontos, ennek a megtartása és elősegítése feladat. A kreatív iparágakat is említette. Nyilvánvalóan a lett elnökség idején majd igyekszenek áttörést elérni a tekintetben, hogy a tanács digitális belső piacra vonatkozó közös álláspontja kialakuljon. A digitális belső piac három részből áll. Egy jelentős része, ami minket a Kulturális Szakbizottságban az elmúlt időszakban foglalkoztatott, és ami, ahol megpróbáltunk a parlament álláspontját többsége megtámogatni és alakítani, ez pedig a hálózat minősége volt. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a hálózat semlegessége az egyik fontos előfeltétele technikai értelemben is annak, hogy a média sokrétűség, a vélemény sokrétűsége és az új kreatív ötletek esélye a hálózatban eljusson az emberekhez, az ügyfelekhez. Mindazt követően, amit hallottam, a lett elnökség javaslatot kíván előterjeszteni, amiben a hálózat semlegessége kvázi elvileg kerül csak szabályozásra a rendeletben, nem pedig olyan világosan, ahogy azt mi parlament arról határoztunk. Először is, hogy törvényileg rögzítése kerüljön, másrészt pedig, hogy törvényi korlátozásokat is meghatározzanak arra vonatkozóan, hogy mikortól és milyen feltételek mellett lehetnek a speciális szolgáltatások. Szeretném a véleményét hallani ezzel kapcsolatban, hogy a miniszterek koncertjében, akik beavatkoznak, ön, mint aki kultúráért és média, médiáért felelős, hogyan vélekedik majd? A ttip kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy egyértelmű a parlament álláspontja a kultúra és az audiovizuális médiák kizárására vonatkozik a tárgyalási mandátumból. De meg kell, hogy állapítsuk, hogy a kultúra terén a kivétel az viszonylag egyértelműen került megfogalmazása, az audiovizuális médiáknál pedig nem. Úgy gondolom mindannyiunknak fontos, hogy a kultúra a, és audiovizuális médiákra vonatkozó kivételt a jövő szempontjából biztosnak és általánosnak határozok meg. A jövő szempontjából biztosnak olyan értelemben, hogy a jövőbeni technikai fejlődésekre is vonatkozon, ne pedig csak a szolgáltatásokra. Fontos, hogy a az audiovizuális kultúra beruházásaira is vonatkozzon a kivétel. Egyébként szerintem a kivétel mégiscsak relativizálódik, illetve kárát fogja látni ennek az európai kultúra is, és a kultúra, mint ágazat olyan. Legutóbb beszélgettünk egy meghallgatás során itt a szakbizottságban arról, hogy egy az Európai Örökség Európai Évét kezdeményezzük valahol a következő években. Mindig van egy motto erre vonatkozóan. Nem tudom, el tudja képzelni azt, hogy egy ilyen európai kulturális örökség évét az ön elnöksége idején tudják-e támogatni? Köszönöm. Grazie, eh, collega. Köszönöm szépen, Adinolfi kolléga következik. Grazie, Presidente, ringrazio. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter asszonynak is. Én három dologról szeretem volna kérdést feltenni. Ezekben a kérdésekben szeretném meghallgatni az ön véleményét. Amikor oktatásról beszélünk, akkor keveset beszélünk arról, hogy az oktatás képzést is jelent, tehát a jövőbeli európai polgárok intellektuális fejlődésének eszközéről is beszélünk. Polgári értelemben nagyon fontos az, hogy meglegyen az egyenlő, meglegyenek az esélyek az egyenlőségre, és nagyon fontos az is, hogy a nemzetek tudata, illetve lelkiismerete tiszta legyen ebből a szempontból. Azt hiszem, hogy ezzel keveset szoktunk foglalkozni. Tehát az oktatásnak ezt az aspektusát elhanyagoljuk. A francia országi szörnyű események után a tudatlanságról, a tolerancia hiányáról és az erőszak következményéről beszélnünk kell. Nem, remélem, hogy nem felejtjük el sosem, hogy a békés egymás mellett élés feltételeiről van szó. Kérdésem, hogy a lett elnökségnek milyen céljai vannak, milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban. Még egy kérdésem lenne miniszterasszonyhoz. A fiatalokkal és a fiatal, az ifjúsági garanciával kapcsolatban milyen elképzeléseik vannak? Néhány hónappal ezelőtt nagyon nagy, komoly projektként indult ezzel. Rengeteg fiatal munkanélküli, úgy tűnik, hogy már egy kicsit elfelejtettük őket. Főleg Európa déli országaiban láthatjuk azokat a sajnos statikákat, azokat a sajnálatos statisztikákat, hogy egyáltalán nem csökkentek a munkanélküliségi mutatók, hanem éppen ellenkezőleg. Vannak, ez, vannak ezzel kapcsolatban konkrét elképzelései? Még egy utolsó kérdés, ez is a kultúrához kapcsolódik. Politikai illetve gazdasági lehetőség, helyesvét a hozzászóló, gazdasági lehetőség a kultúra. Nem hiszem, hogy a gazdasági növekedés, növekedés mindig megfelel a szélesebb körű foglalkoztatásnak. Szerintem ez egy neoliberális elképzelés, de tudom, hogy vannak olyan országok, én ugye dél-olasz vagyok, tehát vannak olyan országok, akik, akik a kultúrát ki kell, hogy használják egyfajta ugródeszkaként, hogy bizonyos gazdasági ábazatokat újra felvirágoztassanak, vagy fellendítsenek. A művészeti örökség nem csak, ránk, nem csak a miénk, hanem a jövő generációra is tartozik, ezért mindenek felett védeni kell ezt. Ezzel kapcsolatban van-e cselekvési terve, illetve konkrét lépéseket terveze a lett elnökség. Elnök, köszönöm. Trüppel asszony lesz a következő hozzászóló. Ez lenne akkor az első kérdéskör, utána pedig úgy vélem, hogy meg kéne hallgatni miniszter asszony válaszát. Arra kérem a kollégákat, ugye ne felejtjék el, hogy most hogy a kulturális miniszterasszonynak tehetünk fel kérdés, kérdéseket, utána viszont oktatási és ifjúsági kérdéseket is feltehetünk a kollégájának. Mrs. Minister, for your speech. Köszönöm szépen, miniszterasszony, a beszédét, a hozzászólását. Hadd kezdem azzal, hogy támogatom, amit a kollégák a hálózat semlegesével kapcsolatban mondták, amit Pétra Kámeri a TTIP-el kapcsolatban, hogy halál, világosan meg kell határoznunk, hogy mi a kultúra és mi az audiovizuális szolgáltat, és hogyan lehet a jövőre ezt eh, biztonsággal meghatározni. Van egy kérdésem, mivel azt mondta, hogy a bizottságot érdekli a digitális egység eh, belső piac kialakítása, illetve az, hogy a határon átnyúlóan is eh, a lakosság könnyebben hozzáférhessen ehhez. Mindannyian mi úgy gondoljuk, hogy ez közös érdek. Szeretném azonban emlékeztetni arra is például, hogy ezzel emellett nem szabad a filmek fenntartható finanszírozását veszélyeztetni. A megfelelő egyensúly az nagy kérdés számomra, ki, erről tárgyalunk is kíváncsi vagyok a véleményére. És van egy második kérdésem is, van szóbeszéd arra vonatkozóan, hogy talán az Európai Bizottság felkívánja adni az a pénzügyi támogatását. Mi a vélemény erről? Köszönöm szépen. Miniszterasszony, most önnek adnám meg a szót. Kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, mert hogyha túlságosan sok kérdés gyűlik össze, akkor bizony bonyolult azokra válaszolni. Tehát öné a szó. Um, es uh, mēģināšu secīgi atbildēt, jo uh, tas jautājumu uzdošanas. Uh, Köszönöm szépen, igyekszem válaszolni. Ugyanabban a sorrendben meg kell, hogy mondjam, hogy a kérdések dinamikusak voltak, gyorsak, és hogyha valamiről lemarad a válasz, akkor az csak azért van, mert nem sikerült mindent feljegyeznem, illetve leírnom, de igyekszem. Az első kérdés tehát a kultúra, mint kreatív iparág volt. Nagyon gyakran vagyunk abban a helyzetben, hogy a kultúra mint hogyha külön ágazatként kerülne értelmezésre, mint hogyha ezt másként külön tekinteni, különállónak, de hát ez nem a helyes hozzáállás nem lehet más kérdésektől izoláltan kezelni a kultúrát, és pontosan ez az oka annak, hogy folytatnunk kell a munkát. A kultúra és a kreatív, kreatív ágazatokban be kell tudni bizonyítani ezeknek az ágazatoknak a jelentőségét. A crossover, mint kulcs szó, ezért olyan fontos, és ez a megfelelő hozzáállás ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy a kultúra és a kreativitás más területeken is használható. Az együttműködés, a mozgatóerő. Nem kell, hogy a művészek, filmesek, marketing szakértőké váljanak ahhoz, hogy egyáltalán a gazdasági folyamatokkal élhessenek, de azt azért biztosítani kell, hogy a munkájukat elvégezhessék még akkor is a más ágazatokkal együttműködésben, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy kreativitásukat felszíne hozzák, gondolataikat megvalósíthassák, és más ágazatokhoz összekapcsolhassák lehetőségeiket. Nagyon sok pozitív példa van már új megoldások vannak, nem csak a gazdaság terén, mert eddig csak a gazdaságra figyeltünk, és a, a kultúra gazdaságra való hatását vizsgáltuk. Véleményünk szerint a kölcsönhatások, a crossover elképzelését tovább kell kidolgozni, hiszen a kultúra, a társadalmi szociális szolgáltatásokat, átalakításokat, környezeti, fenntarthatóság kérdéseit és egy sor egyéb dolgot táv- támogathat. Ezért lesz a szakértői konferenciának ez a központi témája, és elsősorban a jó gyakorlatokra szeretnénk összpontosítani. Még egy dolog, ami a korábbi elnökségi időszak alatt jelentős kérdés volt, és szeretnénk továbbvinni, a májusi tanácsülésen is, ez pedig a kultúra hatásának bizonyítékai. Fontos, hogy kutatásról, alapkutatásokról beszéljünk, és a bizonyítékokról gyakorlati formában szeretnénk bizonyítani azt, hogy a művészet más területekre hatással van. A következő kérdés a TTIP volt, a transatlanti megállapodás. Egyértelműen ki szeretném jelenteni, hogy mi a vonatkozó véleményünk. A, tan- a 2013-as tanácsülés óta és a tavaly októberi ülése óta. Nos, a tanács ezen ülésein kifejeztük, hogy a miniszterek egységes véleménye az, hogy az audiovizuális dimenzió kerüljön ki a megállapodásból. Támogatjuk a bizottságot abban, hogy a vonatkozó tárgyalásokat, tárgyalásokra a jövőben beszámoljon a tanácsnak. Többen kérdezték a szerzői jogok kérdését. Nos, valóban a szerzői jogok kérdése szorosan kapcsolódik az egységes digitális piac kérdéséhez, és tulajdonképpen az előfeltétele a hozzáférhetőségnek, de bár nem az egyetlen. A hozzáférhetőség különböző szempontokból értelmezhető, az interoperabilitás rendkívül fontos. Sokan jelezték ezt, és a nyelvi diverzitás is további fontos, továbbra is fontos marad a digitális környezetben is. Az, hogy nyelvet, gépi fordítást e-, adott esetben választhasson az ember, ez fontos esély. Az audiovizuális konferencián a szakértők ezeket a kérdéseket fogják megtárgyalni, és azokat, amiket önök is kérdeztek, mint például a hálózat semlegességét, a háló nem, semlegességét, amely fontos a digitális piac miatt. Az egységes digitális piac egyetértek önökkel, valóban három részből áll, de ezek összekapcsolódnak, és kapcsolódnak más ágazatokhoz is. Ezért fontos, hogy van egy biztos, aki e három tematikus területért külön felel. A biztos helyetese való együttműködés révén biztos vagyok abban, hogy sikerül harmóniát kialakítani az egységes digitális belső piacon is. Volt egy kérdés még az európai kulturális örökség érvéről. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és egy harmadik szakértői konferenciát fogunk pont a kulturális örökségre szervezni. Az előzőek építészet, design, illetve formatervezés, és a harmadik pedig pontosan a kulturális örökségre vonatkozó szakértői konferencia lesz. Prime, prime első kérdésekre kaptunk választ. Most pedig azt kérném a kollégáktól, hogy röviden szóljanak hozzá, mert nem sok időnk van, mert Julie Ward, aztán Wendt a kolléga, és aztán a válaszokat hallgatjuk meg. De mindenkit arra kérek mondom, hogy röviden, velősen. Köszönöm szépen, röviden, csak annyit szeretnék mondani, hölgyem, hogy nagyon örültem annak, hogy idézte a költőt, aki azt mondta, hogy a kultúra a nép lelkismerete, hiszen gondolom, úgy gondolom pontosan ezzel kapcsolatban van most előttünk egy nagyon nagy csata, hogy megtartsuk a népek közötti békét, Eh, amelyet eh, extrém szélsőséges erők saját eh, előnyük elérése érdekében megpróbálnak megzavarni. Úgyhogy számomra rendkívül fontos területe a munkánknak ez a terület, és ezért ne felejtsük el, hogy a kulturális örökség is, amelyet nagyra becsülünk, és amely nagyon fontos az országunknak, sokszor pontosan a gyűlölet tárgyává válhat. Gyakorló kolléga, elnézést, fordított sorrendben mondtam a kollégákat, köszönöm. Pani miniszter, Veintász kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megpróbálok röviden hozzászólni. Megemlítette, Megemlítettem miniszterasszony a kulturális célkitűzések sorában a crossover digitál, a digitális médiát ez a crossover, tehát az szektorokon, az ágazatokon átnyúló megközelítés, ez a kreativitás támogatását is le kell, hogy fedje. Az elnökségük ideje alatt az európai mozi ügyét fogják támogatni? Tehát nem csak kulturális, hanem gazdasági szinten is? Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a kérdések körét. Miniszterasszony, kérem, hogy válaszoljon ezekre az elhangzott kérdésekre. Jā, paldies par jautājumu. Ļoti iepriecināja jūsu jautājums. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon nagy örömmel fogadtam a mozival kapcsolatos kérdést. Igen. Tehát a, az utolsó kérdésre reagálok először, mert decemberben pontosan Lettországban került megrendezésre az európai mozi, eh, mozi filmszínház díj kiosztó ünnepség, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy az európai filmeket, az európai mozit mi országunkban és Európában egyaránt népszerűsítsük. Egyetértek abban, hogy az elnökség feladata és felelőssége, hogy átgondolja, hogy tudjuk jobban ösztönözni, hogy tudjuk jobban népszerűsíteni a filmipart, a filmipar által elkészített műalkotásokat. Európa egyesült a sokféleségben, és ez azt jelenti, hogy minden elnökség felelős azért, hogy tevékenysége során ezt a sokféleséget engedje kifejezésre jutni a művészet eszközein keresztül is. A mozi tárgyát is említeni fogjuk tehát, amikor a kultúra és a kreativitás közötti átjárhatóságot is kölcsönhatást fogjuk vizsgálni a konferenciánkon, hiszen a film nagyon befolyásos eszköze annak, hogy például a szociális kérdéseket fel napirendre tűzzük. Az audio vizuális művészeti ág bizonyos pillanatokban igenis nagyon fontossá teheti az aktuális kérdéseket a mozi eszközével. Ez valóban egy fontos példája a crossover, tehát az ágazatokon átnyúló megközelítésnek. Korábban adott válaszaimból kimaradt még egy Adnolove képviselőnek a szinergiákról feltett kérdésére szeretnék tehát most válaszolni. Egyetértek abban, hogy van egy olyan partnerség, amely a kultúra és az oktatás ágazata között létezik, hiszen a kultúra az, ami az, az oktatás tartalommal látja el, kultúrán keresztül nagyon jól lehet értékeket és kreatív készségeket eh, oktatni, viszont az oktatás az az eszköz, amely tudja biztosítani a kulturális értékek eh, továbbadását, illetve eh, megismertetését az emberekkel. Biztos vagyok benne, hogy kollégám a sport és oktatásügyi miniszter is szólni fog majd erről, és biztosítatom önöket arról, hogy a kultúra és az oktatás közötti szinergiát a lehető legnagyobb mértékben fejleszteni fogjuk. A kultúra sokféleségéről, az értékekről, a toleranciáról szólnunk kell minél többet, arról, hogy ez mit jelent, és hogy ezt hogy kell érteni, és hogy milyen kreatív partnerségeket tudunk ennek területén kialakítani. A konferenciának ez is témája lesz, és reméljük, hogy bizonyos pozitív példákat majd Lettország is tud adni, hiszen vannak ilyen partnerségek már nálunk, amelyeknek az eredményeit majd a konferencián is be tudjuk mutatni. Az Európeana programmal kapcsolatban kaphatnánk egy választ? Nem hallottam a kérdést. Megismételni még egyszer, hogy mir, mire is vonatkozott ez? Köszönöm szépen, igen olyan híreszteléseket hallottam, hogy az Európeán a finanszírozása veszélyben van, illetve legalábbis a jelenlegi szinten nem akarják megtartani. Ezért kérek öntől információt, ön részt vesz ennek a kérdésnek a kezelésében, és mi a véleménye erről a kérdésről? Ja, paldies, es tagad sapratu jūsu jautājumu, un es pat jūtu. Köszönöm szépen, igen, most már értem, mire gondolt. Nagy csalódással hallottam, amit mondott. Nem hallottam még ezeket a híreszteléseket, és úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan ötlet lenne a tanács és a parlament közösen kell, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy ezt a kiváló projektet folytathassuk rendelkezésemre álló információk szerint több mint 33 millió euró állt rendelkezésére több mint 500 intézménynek, még szeptemberben legalábbis ez volt a helyzet. Ez digitális hozzáférést nyújt kulturális és oktatási célú tartalmakhoz, és ez nagyon különleges, egyedi lehetőség különböző államok kultúrája most megismerheti egymás kultúráját, és ez az oktatási folyamatban sokféle korosztály számára is nagy értéket jelent. Biztos vagyok benne, hogy az elnökség szívesen tart vitát önökkel arról, hogy hogy tudjuk fenntartani ennek a projektnek a finanszírozását. Io ringrazio molto il ministro. Köszönöm szépen, miniszter asszony! Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e mondandója, mert ugye itt van a bizottság is. Látom, hogy szép jegyzeteltek. Holnap pedig a biztos úr látogat el ide hozzánk. Nem tudom, hogy most szeretnének-e valamit mondani. parancsolja. Molto brevemente, ma... Csak nagyon röviden, de nem lenne jó, hogyha ez a kérdés elhalna itt. Jó lenne, hogyha reagálnának erre. Eh, in questo caso no è una richiesta che viene dalla commissione non dalla presidenza per cui penso che possa essere legittimo chiedere azt hiszem hogy rendjén való az, hogy megkérdezzük a bizottságtól, hogy mi az ő véleményük, hiszen alapvetően a bizottságnak tették fel ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a lett elnökségnek, hogy bemutatták prioritásaikat, illetve terveiket az elkövetkezendő fél évre vonatkozóan. Véleményünk szerint pontosan ezekre a kérdésekre kéne odafigyelni. Egyébként holnap itt lesz a biztos, eljön ide a szakbizottságba, és úgy vélem az lenne a legokosabb, hogyha az ő véleményét hallgatnánk meg ezekkel a tervekkel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, pontosan ezt szerettem volna hallani, tehát jöv, holnap itt lesz a biztos, és meghallgatjuk majd az ő véleményét erről. Köszönöm szépen, miniszterasszony, megköszönöm az előadását, a válaszait, és azt hiszem megnyugvással mondhatjuk el, hogy a lett elnökség is azon van, hogy a kultúráról és a kreativitásról szóló 2020-as stratégiát a középpontba állítja. Természetesen folytatjuk majd a kapcsolatot az elnökséggel. Fontosnak tartom azt, hogy a bizottság és a tanács, illetve hát a miniszterek figyelmét is a kultúrára irányítsuk, tehát hidakat építünk, és Egyébként már a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban is elkezdtük a hidaknak a kiépítését. A kollégák az imént említették a különböző alapokat, az alapok felhasználását. A strukturális alapokra, a horizontra gondolok, horizontra gondolok. Jó lenne, hogyha ezeket úgy használnánk fel, ezeket az alapokat, hogy a lehető legtöbbet tennénk a kultúráért is. Köszönöm Köszönöm továbbá azt is, hogy az elnökség sajtótájékoztatókat és egyéb megnyilatkozásokat tervez majd kultúra témájában, legfőképpen a digitális agendához kapcsolódó témáknak örülök. Köszönöm szépen, és azt hiszem hamarosan találkozunk. Bene, continuiamo con... Eh, Folytassuk ülésünket. Az oktatás és tudományos kérdésekért felelős miniszter van itt a körünkben, Marite Szejle asszony, aki be fog számolni az elnökség prioritásairól ebben a témában. Működik a tolmácsolás? Mindent hall, amit mondok? Igen, köszönöm. 45 percünk van erre a napi rendi pontra. second, second, second, on second line. okay. And, eh, molto... Nagyon örülünk annak, hogy el tudott ide látogatni. Ugyanaz lesz az eszmecsere struktúrája, mint az e- előző miniszter asszonyjal kapcsolatban esetében. Tehát meghallgatjuk a lett elnökség prioritásait, nagyon érdekel minket, hogy mit fog mondani, és különösen kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen kérdéseket tesz majd középpontba az, a, az oktatás, a képzés, a munkahely helyek teremtésével kapcsolatban szeretném föltenni majd a kérdéseket. Ez érdekel minket igazán, és tudom, hogy a beruházási tervben a bizottság is prioritásként kezeli az oktatást. De azt hiszem, hogy a Juncker tervben azért nem elégszer szerepel az oktatás szó, szóval úgyhogy számítunk Lettországra. Szeretnénk, hogyha ez központi kérdés lenne és ne feledjük el, hogy az e- következő öt hónapban azért még lesznek fontos találkozó pontok. Parancsoljon öné a szó. Miss Cost, Tisztelt Szilvia Costa asszony, asszony, tisztelt szakbizottság, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy megtett tiszteltetés számomra, és nagy kihívás is az, hogy a lett elnökség prioritásait bemutassam önöket. Remélem, hogy ez a köztünk lévő jó viszonyt támogatni fogja. Most pedig lettől folytatom. Augst novērtēt mūsu prezidentūras trio partneru Itālijas paveikt. Nagyon nagyra becsüljük a trióbeli partnereinkkel folytatott együttműködést. Az Európai Unió első soros e- lett elnöksége éppen most kezdődött meg, és nagy örömmel mutatom be elnökségünk terveit, az oktatás a fiatalok és a sport területén. Először is az oktatás. A lett elnökség alá fogja húzni az oktatás és a képzés rendkívül fontos szerepét a gazdasági növekedés erősítésében, abban, hogy erősíti a befektetéseket, és az e, Európai Unió nemzeteiben ösztönzi a foglalkoztatást. Az Európa 2020-as stratégia céljainak teljesítése érdekében az oktatási és képzési terveknek új lendületet kell adnunk. Ez lehetséges, hogyha az Európa 2020-as stratégia és az európai együttműködési keret, mármint ami a oktatás és a képzés területét illeti, ha ezt a két ö, stratégiát, elgondolást ö, jobban összehangoljuk. Vita során meg fogjuk állapítani a kulcsfontosságú elemeket, a stratégiai célkitűzéseket, egy olyan ö, oktatás és képzési egy európai ö, kerette számára, amely majd a, egy 2015-ös közös jelentésben csúcsosodik ki. Azon kívül szorosan nyomon fogjuk követni az Európai Parlament Kulturális Bizottságának munkáját. Az elnökség folytatni fogja az együttműködés megerősítését a szakképzés területén is az eddig elért e- eredményeket, valamint a jelenleg elettünk álló és jövőbeni kihívásokat is figyelembe kell itt venni. A legfontosabb célunk a jövőbeni célok megállapítása az érdekében a partnerek közötti együttműködés fejlesztése. Ez azért, ez biztosítja majd, hogy a megfelelő készségekkel rendelkező állampolgárok versenyképesek lesznek a piacon, és saját személyes fejlődésüket saját kezükbe tudják venni. Az európai miniszterek az oktatás szakértőivel, a szociális partnerekkel és a bizottsággal június 22-én Rigában fognak találkozni, annak érdekében, hogy közös célokat, feladatokat állapítsanak meg a nyilatkozat értelmében. Azon kívül Támogatni fogjuk a felsőoktatás további globalizálását, ez pedig az európai és ázsiai országok közötti együttműködés fejlesztésével tudjuk megtenni, meg fogjuk ezen kívül szerezni, a, szervezni az oktat, oktatási miniszterek ötödik találkozóját Rigában április 27-én, 28-án. Ekkor tekintjük majd meg, hogy milyen eredményeket értünk el a két évvel ezelőtti utoljára megrendezett miniszteri találkozó óta, és prioritásokat, feladatokat jelölünk ki a jövőre nézve, annak érdekében, hogy a regionális együttműködést erősíthessük az oktatási rendszerek között. A bolonyai folyamat 1999-es megkezdése óta az alapvető vonásai nem változtak, tehát egy egyszerű összehasonlítható diplomarendszert szeretnénk kialakítani. Ez biztosítja azt, hogy a képzési rendszer megfelelő eredményeket is biztosít, és megfelelő minőséggel rendelkezik. A lett elnökség idején fogjuk felülvizsgálni, tehát ebben az évben a bolonyai folyamatot, és lesz egy bolonya miniszteri konferencia is Jerevánban, Örményországban. A növekedés érdekében, illetve a foglalkoztatás ösztönzése érdekében, a jövőbeni jólétünk megteremtése érdekében innovatív kapacitásunkat kell növelnünk, illetve ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek a nagyon gyorsan változó élethelyzetben adódnak. Az elmúlt évtizedekben az elkövetkezendő évtizedekben azok lesznek a legsikeresebb országok és régiók, ahol az emberek ki tudják használni a digitális készségeket, és innovatívak, kreatívak tudnak lenni. Elismerjük azt is, hogy az óvodai, illetve általános iskolai alsótagozat évek rendkívül fontosak egy gyermek életében, egy gyermek fejlődése szempontjából. Ezért szeretnénk megvitatni ennek a korai képzésnek, a jelentőségét, és az, hogy itt a digitális készségeket hogy tudjuk kezelni. Az, persze ez, ez testre szabott anyagi megoldásokat, támogatásokat követel, hiszen különböző országok különböző igényekkel bírnak itt, ezért az oktatáshoz való hozzáférés, illetve az anyagi támogatás kérdését is külön meg fogjuk vitatni. Vitázni fogunk ezen kívül az átláthatóságról, a képzések és, és végzettségek átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról is. A jelenlegi kihívások ugyanis útjában állnak a foglalkoztatás növelésének és a mobilitásnak is. Márpedig ez a, ez a két feltétel szükséges ahhoz, hogy a készségek és a munkavégzés között meglegyen az egyensúly, illetve hogy a versenyképesség és a jólét fejlődhessen. Tisztelt szakbizottsági tagok, szeretném azt is aláhúzni, hogy mennyire fontos, értékes forrása Európának a fiatalság erősebb Európát tudnak ők teremteni, ezt nem szabad elfelejtenünk, ezt mindig szem előtt kell tartanunk, és garantálnunk kell annak lehetőségét a számukra, hogy képesek lesznek kihasználni teljes mértékben a bennük rejlő lehetőségeket. Ezért meg kell küzdenünk a kihívásokkal, és segítenünk kell nekik is abban, hogy megküzdjenek velük Tettünk intézkedéseket már a helyzetük javítása érdekében, de még mindig nagyon sok a megoldatlan probléma, és ez negatív kihatással van a fiatalok társadalmi és gazdasági helyzetére. A legnagyobb problémák a hosszú távú munkanélküliség nyomán, illetve a motiváció hiánya miatt keletkeznek. A fiatalok nem rendelkeznek azokkal a készségekkel, amelyek sima átállást biztosíthatnának az iskolai tanulásból a munkahelyi életre. És nagyon sokszor sokkal mélyebb szociális vagy társadalmi problémákkal küzdenek, mint amivel egyet, egyetül meg tudnának küzdeni. A fiatalok helyzetének javítása politikai prioritás, és még nem használtuk ki teljes mértékben a lehetőségeinket ezen a területen. A jövőbeni kilátások fejlesztése, javítása érdekében a foglalkoztatás, a társadalmi területek, az egészségügy, az oktatás, a fiatalokkal foglalkozó politikai területek közötti együttműködés rendkívül fontos. Javítanunk kell a fiatalok életminőségét. A lett elnökség hisz abban, hogy a fiatalok ö, problémáit ö, nem tudják más ö, területen dolgozók megoldani. Például az informális művelődés is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a szociális készségekkel is rendelkezenek, amelyek segítik a munkaerőpiacra jutást. A személyes fejlődés, a toleranciát és a társadalmi életben való részvételt lehetőségét fejleszti. Biztosak vagyunk benne, hogy a fiatalok kérdését tehát más politikai területekbe is be kell dolgoznunk, és a társadalmi-gazdasági problémáink megoldásán dolgoznunk kell. A lett elnökség tanácsi következtetéseket fog készíteni az ágazatok közötti együttműködések terén, amelyek segíteni tudják ezt a feladatot. Reméljük, hogy a májusi tanácsi ülésen el fogjuk tudni fogadni ezeket a következtetéseket. Annak érdekében, hogy az Európai Unió és a keleti partnerség országai között együttműködést fejlesszük, és hogy a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóságot fejlesszük. Fogunk szervezni egy második számú ifjúsági fórumot az Európai Unió és a keleti partnerség országai között. Az elnökség meg van róla győződve, hogy a fiatalokkal való együttműködés kulcsa annak, hogy el tudjuk érni a fiatalokat, hogy kommunikálni tudjunk velük, különösen azokkal, akiket fenyeget a társadalmi kirekesztettség. Az ifjúság politika jó eszköze a társadalmi kirekesztettség elleni harcnak, és az Európai 2020, Európa 2020 stratégiának megvannak a tervei és az úti tervei ezzel kapcsolatban. Az fél év, félidős felülvizsgálat után az, a, az lesz a feladat, hogy a, a közös európai célok teljesítésébe vonjuk be a fiatalokat is. Az elnökség aláhúzza azt, hogy az ifjúságpolitika fontos szerepet tud játszani az Európa 2020-as stratégia céljainak elérésében. Ezt is bele fogjuk foglalni a májusi tanácsi következtetésekbe. A párbeszéd struktúrálása is nagyon fontos. Ennek az a célja, hogy erősítse az Európai Uniós kitőzéseket az ifjúságpolitika területén. Az Európai Ifjúsági Hét során lesznek konferenciák. Voltak konferenciák, amelyeken több ezer fiatal és politikus veszt, vett részt. Ezután egy konzultációs folyamat lesz, amely öt hónapig tart és egy záró konferenciát fogunk majd tartani március 24-től 26-áig Rigában. Ezen a konferencián azt fogjuk megvitatni, hogy a fiatalok hogy tudnak részt venni az Európai Unió demokratikus működésében. Az Euróbarométer mérései szerint a szavazó joggal rendel, szavazati joggal rendelkező fiataloknak csak 28%-a vett részt az európai parlamenti választásokon. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk a politikai életbe Európa szintén is. A májusi tanácsülésre meg fogjuk hívni a minisztereket, hogy beszélgessünk a fiatalok politikai feladatokba való bevonásáról. Most folytatnám a sport témájával, hiszen a sport a legszélesebb civil mozgalom Európában tulajdonképpen, és a tömegsport az egyrészt kellemes időtöltést, másrészt pedig többletértéked ad, hiszen egészségesebb, okosabb, fenntarthatóbb társadalmat teremt Európában a közösségnek pozitív hangulatot ad, és a személyes fejlesztés, személyiség fejlődéséhez is hozzájárul. A fizikai tevékenységek mindenféle más készséget is fejleszteni tudnak. Egy modern és előre nem látható fejlődésű munkaerőpiacon különösen fontos a fiatalok számára ez a készség, hiszen a változó társadalom kihívásainak, illetve igényeinek csak így tudnak megfelelni. És sok ágazatban ki tudják használni a sport által adott készségeket. Szeretnénk megvizsgálni azt, hogy a tömegsportok, illetve az utcai sportok hogy tudják fejleszteni például a kritikus gondolkodást, a kezdeményező képességet, a probléma megoldó képességet, az kezdeményező képességet, és hogy ezeket például a csapatmunka vagy a felelősségvállalás során a munkahelyen hogy lehet kihasználni tanácsi következtetéseket e téren is fogunk tenni, tehát hogy a sport az, ágazatokon átnyúló lehetőségek, készségek sorában mennyire fontos. Konferenciát is fogunk szervezni a ember, emberi erőforrás fejlesztésről és a sport kapcsolatáról februárban a Rigában. Azon kívül Arról is fogunk beszélni, hogy a fizikai tevékenység, a sport tevékenység ösztönzését hogy tudjuk leginkább elérni, és mm, a májusi miniszteri tanácsi ülésen mm, majd a miniszterek erről a fontos témáról is eszmét tudnak cserélni, stratégiákat tudnak kialakítani arról, hogy a mozgás mozgást a fiatalok körébe hogy tudjuk népszerűsíteni. A sport területén különösen a sportversenyek manipulációja miatt sok botrány volt az utóbbi időben a futball sportágban, de egyébként más sportágakban is, nem is egy európai országban. A lett elnökség szorosan nyomon fogja követni azoknak a nemzetközi, azokat a nemzetközi folyamatokat, amelyek a, a foci meccsekkel kapcsolatos bundázást érintik, és ezek, ezek kapcsolatban is nyilatkozni fogunk. Azon kívül várhatólag javaslatokat is fogunk hozni, amely a bundázás elleni nemzetközi megállapodás aláírására, illetve betartására vonatkozik. Az európai szerződések erre vonatkozó tart, cikkelyei alapján az Európai Parlamentet is be fogjuk vonni ebbe a munkába. Az a doping ellenes tevékenység is fontos nekünk, hiszen fontos, hogy Európában nagyon határozottan kiálljunk a doppingolás ellen. Ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, hogyha együttműködünk, és együttesen lépünk fel akkor, hogyha az a doping ellenes ügynökségek, ügynökségek munkájában részt veszünk tehát a vadával is és az Európai Tanácssal is szorosan együtt fogunk működni ebben az ügyben. Egy európai kezdeményezést az európai képviselők majd a dopping ellenes nemzetközi szervezet májusi ülésén egyébként elő is fogunk te, fognak terjeszteni. Tisztelt Szilvia Kosta asszony, elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket kész vagyok a kérdéseik megválaszolására, a megjegyzései meghallatására, és természetesen ö, annak is örülnék, hogyha minél többen részt vennének a lett elnökség által szervezett rendezvényeken. Köszönöm. Mrs. Köszönöm szépen. miniszterasszony, Zeile asszony, megköszönöm ezt a beszédet, megköszönöm, hogy a prioritásokat ilyen világosan felvezette. Láthatja majd, hogy az Európai Parlament is milyen lelkesen vesz majd részt ezekben a, ezeknek a prioritásoknak a megvalósításában, illetve a közös munkában, amit említette, az oktatás és a fiatalok foglalkoztatása olyan témák, amelyek mi szívünkhöz is közel állnak. Az első az előző napirendi ponton is hallotta, hogy érdekel ez minket, illetve nagyon fontos az is, hogy a bolonyai folyamatban milyen fejlemények lesznek, majd lesz ebben a kérdésben egy sajtótájékoztató is, illetve foglalkoztat minket természetesen a kelettel kapcsolatos politika, és ami a sportot illeti, jó lenne, hogyha az Európai Unió, mint unió ratifikálná azt, a, azt az egyezményt, amely a dopping illetve a bundázás kérdését rendezni. Nem tudom, hogy ki szeretne feliratkozni a, a, kérd, a kérdezők listájára, Ferhagen asszony az első, és aztán a többiek következnek. Köszönöm szépen, miniszter asszony, köszönöm a bevezetőjét. Volt néhány dolog, amire szeretnék rákérdezni. Egyrészt az ifjúsági munkanélküliség és az ifjúsági garancia végrehajtása. Különböző területek vannak, amire figyelni kell és lehet. A felsőoktatás egyrészt, másrészt a gyakorlati szakképzés, a vocational training. Néhány országban van, iskolai rendszerek vannak, másod duális rendszer, ahol a felsőoktatás és a, illetve a szakiskola és az ipar közötti kapcsolat nagyon erős. Ez pozitív elem a képzésből a szakmába, a főiskolára való áttérés során is. Lát-e lehetőséget arra, hogy az ipar és az üzemek együttműködésének a terén a KKV-k szerepét elő erősítsék, segítsék az ifjúsági garancia végrehajtását és a duális rendszer előtérbe helyezésével a tanácselnökségi periódus alatt. Ezzel összefüggésben szeretném a bolonyai folyamatot is újra kiemelni. Ön is említette, hogy Rigában az eredmények alapján egy konferencián értékelik a bolonyai folyamat előrehaladását. Kérdés számomra mindig, hogy a különböző felsőoktatási intézmények nem ismerik el a különböző oktatási intézmények kreditrendszereit különböző fokozatok is vannak, bachelor, master és egy sor egyéb, és ezeknek a végrehajtása, illetve az elfogadhatósága befolyásolja a diákok moni, mobilitását, illetve az Európai Felsőoktatási Intézmények alapján adott végzettségek elfogadása is problematikus, a diploma minden országban való elismerése, különösen a doktorandusz és egyéb címek tükrében is fontos lenne. Van még egy dolog, amiről szeretnék részleteket hallani, ez pedig az informális képzés. A támogatási programok keretében e területen csak nagyon kevés forrás állt lehetőségre. Az elnökség idején más országokkal, illetékes miniszterekkel hogyan kívánják motiválni bocsánat, a konferenciákon a többi országot és a minisztereket hogyan kívánják motiválni, hogy az informális oktatásra figyeljenek. Köszönöm. Zver. Köszönöm szépen, Zver kolléga következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszterasszony, köszönöm szépen az előadást én is az a véleményem, hogy az egyik legfontosabb kérdést tűzték napirendre az elnökség idején. Szeretnék néhány olyan kérdést érinteni, amelyre a kollégák is kitértek már, illetve az ön kolléganője is. Európában az oktatással kapcsolatban vannak aggodalmak. az iskolarendszert nagyon gyakran túlzottan leválasztjuk a társadalmi igényektől. Vannak olyan társadalmak, amelyek ezt a távolságot sikeresen áthidalják, mások viszont nem. De hogy lehetséges az, hogy a termelést, az oktatási rendszert és a munkaerőpiac igényeit közelebb hozzuk egymáshoz. Ezzel az elmúlt 10-15 évben már sokat foglalkoztak, de továbbra is kérdés marad az önök elnökségi időszakára is. Kíváncsi vagyok a véleményükre ezzel kapcsolatban, és különösen arra vonatkozóan, hogy lehetségesnek tartják-e, hogy a gazdaságot szorosabban kössék az oktatási rendszerhez. Vannak olyan országok, ahol valóban a duális rendszer működik, vagy legalábbis a duális rendszer bizonyos elemeit átvették. Mi a véleménye a bolomai, bolonyai folyamatról? Hiszen ezt nagyon sokan erősen kritizálják. A régi egyetemnek a vonzereje, a bája még mindig él, mind a diákok, mind pedig az egyetemi oktatók körében de ha Európa versenyképes akar lenni, illetve azzá válni, akkor az úgynevezett harmadik, gener- az egy, harmadik generációs egy- egyetemek gondolatát fel kell adnia. Sokkal rugalmasabbnak kell lenni, a finanszírozási forrásokat különböző forrásokból kell biztosítani, nem szabad az államtól való függést olyan mértékben megtartani, és a többi, és a többi. A hozzászólásából kihallottam azt, hogy nagyon helyes témákkal lelkesen foglalkoznak, de néha hiány, hiányzik a nagy, a tanácsban vezető államok részéről mindez. Meggyőződésem, hogy a következő fél évben előre tudunk lépni, a képzés, ifjúság és sport terén is köszönöm. Grazie. E la... Köszönöm. Diakonú képviselő következik. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Mindaz, amit szavakban, gondolatokban most elmondott, először is helyesnek, másodszorban helyén valónak tartom. Van azonban egy ilyen dejavú érzésem. Hat hónappal ezelőtt, akkor, amikor az olasz elnökség időszaka indult, ugyanaz volt a benyomásom. Azaz, az olasz oktatási képzési miniszterasszony pontosan ugyanilyen konstruktív formában határozta meg a prioritásokat. Akkor arról beszéltem, hogy egy fiatal, egy fiatal felnőtt szerencsés és szerencsétlen is, akkor, amikor az iskolából a munka világába kell átérnie. Óriási különbség van a között, amit szeretne az ember, és amit a végén a gyakorlatban tehet. Tény és való, hogy egy fiatal ember, egy fiatal, a, először ugye az iskola kapun kopogtat, akkor nem, aztán nem kap munkát, és a végén egy teljesen más világba kerül ez a fiatal, amit mi ismertünk meg annak idején. Nem csak az én országomban van ez így, sok más tagállamban is. Természetesen van verseny az egyetemek között, kinek van a legtöbb diákja, ki tud más egyetemektől eh, diákokat átsábítani. Egy picit mérges ez a helyzet, mérgezett légkör, mégpedig Azért, mert nem két kérdés, hogy vajon olyan helyzetbe vezete ez, ahol fiatalok két-három diplomával gyakran munkanélküliek maradnak. Ugyan mindent megtettek arról, ami, abból, amit lehetett, de semmire nem vezetett. A, így, így érek el a képzési rendszerhez, oktatási rendszerhez. A közelmúltban Olvastam egy írást a duális, illetve lefordítattam egy írást a duális kérdésről, hogy a saját román miniszteremnek megmutathassam. Meggyőződésem ugyanis, hogy a duális rendszerről ez a tanulmány kiváló alap lehetne ahhoz, kiváló példa lehetne ahhoz, hogy jó gyakorlatot indítsunk el amit Németország és Finnország alkalmaz, az modellértékű lehet. Mégpedig úgy, hogy az iskola, az iskolai képzés ténylegesen az egyén szerencséjének, személyes sikerének részévé váljon. Hiszen a szakképzés abba az irányba kell, hogy mutasson, hogy olyan szakmákat tanítsanak, amire szükség lesz a, a diák végzését követően vannak ezzel szemben olyan területek, amelyek nagy presztisnek rendenek, mások pedig nem. Az iskola az, amely minden szakmát tiszteletre méltóvá tudna tenni. Köszönöm. Fi. Dinolfi kolléga következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. miniszter asszonynak szeretném még egyszer föltenni azt a kérdést, amit az előző napirendi pont alatt már feltettem. A fiatalok témája ez. Nagyon sok fiatal szenved a munkanélküliségtől. Korábban nagyon nagy figyelmet szenteltünk ennek a témának, mostanában nem annyira kérdezem, hogy vannak-e eredmények az ifjúsági garanciával kapcsolatban, mit, lehet, mit tudtunk elérni Utána pedig kérdésem, hogy a lett elnökség folytatni kívánja ezt az utat, vagy új elképzelései vannak. Lenne még egy észrevételem. Szerintem nem mindig a fiatalok munkanélkülisége. A fiatalok munkanélkülisége nem mindig a képzés nem megfelelő voltából ered, hiszen vannak olyan fiatalok, akik nem feltétlenül, nem feltétlenül technikai jellegű képzést kapnak, mégis el tudnak helyezkedni, nem feltétlenül hazug, hazájukban. 2013-ban egyébként az olasz statisztikák azt mutatták, hogy nagyon sokan vándorolnak itt Dél-Európából, Észak-Európába. Miniszterasszony, a fiataloknak ez a fontos elvándorlása, ön szerint ez a jelenség, ön szerint ez a jelenség vezete majd egyenlőtlenségekhez Európában. Köszönöm, Bent a képviselő következik. Dziękuję bardzo. E, pani minister, bardzo dziękuję, bo to co pani... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Tiszt, Tisztelt miniszterasszony, megköszönöm a sportról szóló szavait. Nekem ez a hátterem, ez érdekel leginkább ez a téma, és egyetértek, mindenkinek, mindenki egészségének jót tesz, hogyha sportol. Nos, bizonyos fenyegetettségekről is beszélni kell, veszélyek is rejlenek a sportban, gondolok a bundázással kapcsolatos botrányokra. Az amatőr sportolókat és a profi sportolókat meg kell különböztetni. Nyilván az amatőr sportolók szeretnének profivá válni és sporthőssé válni, de ez nyilvánvaló módon nem mindenki számára lehetséges. Szeretném feltenni a kérdést, hogy prioritás lesz-e a lett elnökség során az oktatásban a különböző készségek elsajátítása, illetve hogy az oktatásban gyakran előfordul, hogy a fiatalok hogy a hogy a fiatalokat, fiatalok valahogyan bele keverednek a bundázás kérdésébe. Jó lenne, hogyha az oktatással ezt ki lehetne küszöbölni. Elnök, köszönöm. Lekov kolléga. Köszönöm szépen. Széle asszony, azt hiszem, hogy nagyon jól ráérzett a legalapvetőbb problémákra, Ugyanakkor azzal is foglalkoznunk kell, hogy ezek a problémák hogyan burjánzanak tovább. Több kolléga is említette a fiatalok munkanélküliségének kérdését, illetve hogy hogyan fonódik össze az üzleti élettel, úgymond az üzleti élettel az oktatáson. Egyébként magánszférában is aktív volt, HRS volt egy nagy cégnél, utána pedig a közszférába került, miniszter lett, illetve dolgozott egy olyan szervezetnél is, amely a különböző amely különböző szolgáltatásokat nyújtott az iskolai ágazatban. Sokszor a fiataloknak szüksége van a KKV-k segítségére is. A nagy vállalatok esetében nem olyan nehéz az, hogy a fiatalokat felvegyék, és utána ők tovább képezzék, de a KKV-k esetében ez nehezebb, pedig a KKV-k teremtik a legtöbb munkahelyet Európában. Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet a lehető legjobban, tehát minőségi szempontból, hogy lehet a lehető legjobban kezelni ezt a problémát európai szinten, hogy a fiatalokat megpróbáljuk arra sarkalni, hogy a, le, hogy a lehető legtöbb készséget elsajátítsanak már 14-15 éves koruktól kezdve, és ne felejtjük el, hogy digitális korszakban élünk. Fontosnak tartom az, hogy az infrastruktúra is megfelelő legyen, a, a, amely a fiatalokat támogatja. Köszönöm szépen, Libácska kolléga következik. Bardzo dziękuję. Z dużym zainteresowaniem wysłuchałam. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam miniszterasszonyt és kollégáim sok kérdésemet feltették helyettem, de én ezért szeretném megkérdezni, hogy a Jereváni konferencián milyen köz üzenetet szeretnének majd közvetíteni? Mi lesz majd ott a fő gondolat? Grazie, colleghi. Ora dare la, la parola. Köszönöm szépen, most a miniszter asszonynak adom meg a szót, kérem válaszoljon a feltett kérdésekre. Cieném, cieném, kollégi. Um, es dzirdēju vārdu deja vu. Tisztelt szakbizottsági tagok! Azt hiszem, hogy mindenki, aki valaha is az oktatás képzés területén dolgozon, gondol, gondolt ezekre a problémákra, semmiképpen nem fogunk a babérjainkon pihenni. Vannak olyan eredmények, amiket képtelenek vagyunk elérni, és ez a legnagyobb kihívás is előttünk. Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Meg fogom próbálni csoportosítani őket, és ennek megfelelően megválaszolni őket. Az a tény, hogy most olyan helyzetben vagyunk, ahol a munkáltatók azt mondják, hogy a fiatalok rendelkeznek azokkal a készségekkel, aki, amelyek a munkaerőpiacon szükségesek. A kulturális miniszterrel folytatott vita során is felmerült, Mennyire fontos azt átgondolni, hogy a fiatalok személyiségének is adjunk fejlődési lehetőséget. És hogyha az oktatási, képzési folyamat minden szakaszát együtt kezeljük, akkor leszünk legsikeresebbek, hogyha minél szélesebb alapot veszünk. Az európai szintű versenyképesség például pontosan attól függ majd, hogy a fiatalok milyen kompetenciákkal, milyen készségekkel fognak rendelkezni, hogy tudnak-e kritikusan gondolkodni, hogy tudnak-e döntéseket hozni, és hogy nyitottak-e az új kihívásokra. De Nolfi asszony kérdést tett fel az ifjúsági garancia rendszerrel kapcsolatban. Véleményünk szerint elengedhetetlen, hogy folytassuk ezt a projektet, és soros elnökségünk alatt értékelni fogjuk a programot, megnézzük, hogy milyen sikereket ért el, és szorosabbba fűzzük majd az együttműködést a különböző programok között, amelyek ennek a az ifjúsági garancia program sikerének a zálogát jelentik. A fiatalok foglalkoztatása, illetve fiatalok munkanélküliségének kérdése is felmerült. Arról már szóltam, hogy az összes képzési szint illetve a munkaerőpiac közötti együttműködés mennyire fontos. Remélem, hogy eljönnek majd önök közül minél többen Lettországba, akkor majd látni fogják, hogy mi hogy szervezzük meg ezt az együttműködést. Úgy gondolom, hogy ezen a területen igen nagy sikereket értünk el. Verheigen asszony kérdésére válaszolva, azon, annak kapcsán, hogy a formális és az informális képzés között mi a kapcsolat, elmondanám, hogy az elnökség egyik fontos prioritása az, hogy elismerjük az informális képzést helyi szinten és európai szinten is. Köszönöm szépen Zver úrnak is a kérdését, illetve a megjegyzéseit, és azt, hogy a bolonyai folyamat iránt érdeklődik. A bolonyai folyamatot különben többen is megemlítették önök közül. Szeretném elmondani, hogy szeretnénk most újra felidézni, hogy annak idején 99-ben mik voltak az eredeti célkitűzéseink. Többek között arról volt szó, hogy a fiatalok mobilitását ösztönözzük ennek a folyamatnak a segítségével, hiszen ez Európa versenyképességéhez is hozzájárul. A Jereváni konferencián visszatekintünk majd tehát az eredeti célokra, és megtárgyaljuk majd a diplomák, illetve a diplomák kölcsönös elismerésének kérdését egyfelől, másfelől pedig szeretnénk a képzések minőségére is minél nagyobb figyelmet fordítani. Zver úr is említette, hogy nagyon sokféleképpen állnak hozzá a bolonyai folyamathoz sokféleképpen valósul ez meg Európa szerte, úgyhogy talán az lenne a legjobb, hogy egy kicsit egy módon újra kezdenénk a bolonyai folyamatot. Egy másik képviselő a munkaerőpiac és az oktatás közötti kapcsolat megteremtésének nehézségéről beszélt. Meg vagyunk győződve arról, hogy elnökségünk alatt rendkívül sok szó esik majd erről a kérdésről, tehát hogy az oktatás képzés minden szintjén kialakuljon a megfelelő kapcsolat a munkaerőpiacsal. A sporttal kapcsolatos megjegyzéseket illetően. A sport kettős jellegéről beszélt egyik képviselő, ezt mi is elismerjük, valóban van a sportnak egy kettős szerepe, hiszen egyrészt egy olyan dolog, amivel a fiataloknak igenis foglalkozniuk kell, sporton keresztül eredményeket érhetnek el, de ugyanakkor a sport eszköze annak is, hogy a fiatalok különböző készségeket tudnak elsajátítani, és ennek, ezeknek segítségével sikeresebben folyhat a személyiségfejlődésük, és sikeresebb karriert futhatnak be. Nikosz úr megjegyzésére válaszolvám, még a arra is reagálva, hogy a formális és az informális oktatást hogy tudjuk harmonizálni, illetve hogy hogy tudjuk ki, hozzáigazítani a munkaerőpiac igényeihez az oktatási rendszer működését. Ez megint csak elnökségünk egyik legfontosabb prioritása. prioritása. Az, hogy ezt a kiigazítást ezt megtegyük, és itt feltétlenül be fogjuk vonni a KKV-k szerepét is. Remélem, hogy minden kérdést megválaszoltam. Eh, Köszönöm szépen, miniszter, új, miniszter asszony. Külön hálánk azért, hogy ilyen pontos válaszokat adott. A letelnökségtől azt kérjük, hogy kötelezze el magát ezen témákban, amikor eh, a bolonyai folyamatról beszélt, ugye ne felejtjük el, hogy a parlamentnek is ki kell fejezni majd vélemény, jól lenne, ha mi hamarabb erre sor kerülhetne. Tehát az európai egyetemeket a lehető legjobban meg kell nyitni a nemzetközi versenynek, jó lenne, a versenyképesek tudnánk lenni, és jó lenne, hogyha hozzáférhetőbbek lennének az egyetemek az összes fiatal számára, tehát ne csak a fiatalok egy kis százaléka érhesse el ezt a legfelsőbb oktatási szintet, tehát fontosnak tartjuk azt, hogy az egész rendszer nemzetközibé válja. Egyébként a duális oktatás is fontos téma, említette ezt a kolléga. Fontosnak tartom azt, azt is, hogy hogy ezzel a kérdéssel még foglalkozzunk, de hallottuk azt is, hogy az európai fiatalokat is szolgálja az Európai Egyetem rendszer, és válság esetén ez különösen fontos. Ezért becsüljük nagyra azt, hogy ön az oktatás, a szakmai képzés és az informális kutatás, illetve a vállalkozások világa közötti kapcsolatot kívánja szorosabbra fonni. Egyébként az olasz elnökség is odafigyelt ezekre a kérdésekre. Hálásak vagyunk önnek ezért a beszámolóért, az előadásért. Reméljük, hogy jó lesz majd az együttműködés, és sok sikert kívánok a lett elnökségnek. Köszönöm a kollégák nevébe. Jó, very, very. Köszönöm szépen, mondja a miniszter, és remélem, hogy az elkövetkező fél évben nagy lesz majd az együttműködés. Thank you. Eh, Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, mert folytatni kell. A ülésünket egy nagyon fontos napirendi pontunk következik. Allora, io do ora la parola alla... Most megadom a szót Lib Krisztina Libácska kollégának, Az első eszmecserére kerül most sor a bolonyai folyamat végrehajtásának témájában 2012-ben kezdődött el ez el, és 2015-ben lesz a következő konferencia Jerevánban a felsőoktatási kérdésekről. meg, meg sikerült azt elérnünk, hogy már most napirendre tudjuk tűzni ezt a kérdést. Köszönöm ezért az együttműködést, és jó lenne, hogyha mi hamarabb meg lenne az Európai Parlament véleménye ezzel kapcsolatban. A jelentés tervezetét a következő ülésünkön fogja bemutatni a jelentéstevő, és elvileg március 24-én szavazunk erről, és akkor az áprilisi plenárisra kerülhet ez. Rendkívül fontos tehát ez a téma, és ezért kell, hogy siessünk. Libacska asszonynak adom meg a szót, parancsolja. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy épp itt az ideje annak, hogy erről a kérdésről tárgyaljunk. A bolonyai folyamat egyébként az imént is fölmerült témaként, amikor a miniszterekkel egyeztettünk, és nagyon örülök annak, hogy mindenkinek az érdeklődésére számot tarthatok. A bolonyai folyamat célja az volt, hogy a globális mobilitásra reagálni tudjon az egyetemi világ is, a felsőoktatás is, és hogy a széles körben elérhető információ korában modernek tudjunk maradni. Nagyon fontos az is, hogy a piac igényeire reagálni tudjunk, de ugyanakkor azt is megpróbáltuk elérni, hogy a felső oktatási tanulmányok népszerűek, vonzóak legyenek, hiszen ez az egyik alapköve civilizációnk fejlődésének. Ehhez kötődően számos konkrét eszközről beszélhetünk a bonyolai folyamaton belül kétféle oktatási szintről van szó. Valójában a diplomák elismeréséről is szólt ez a folyamat. Aztán fontos témája volt a bolonyai folyamatnak, ez a fontos része is, a kreditrendszer bevezetése. Tehát a tudás anyag bizonyos részeinek megtanulását, elsajátítását ismertük el a tanulók felé. Rendkívül fontos továbbá az is, hogy megfelelő minőségű legyen az oktatás minősége is. Ez egy hosszadalmas folyamat volt, sok eszköz kellett többször is módosítani a minisztéri üléseken is. A berlini ülés volt az igazi vízválasztó. A harmadik ciklus a doktori fokozat sét megszerzésével ott foglalkoztak, és az az eredmény született, hogy az oktatás és az alapkutatások közötti kapcsolatot sikerült szorosabbra venni. Most pedig a bukaresti konferenciáról szeretnék beszélni, ott három prioritást fogalmaztak meg. A felsőoktatás magas minősége mindenki számára, munkahelyek teremtése a diplomások számára, Nos, Luigi Berlinger volt a jelentéstevője ennek a kérdésnek. Idén lesz a Jereváni konferencia Örményországban, és jó lenne, hogyha mi is el tudnánk vinni a parlament véleményét erre a konferenciára. Ezért kezdjük most el az eszmecserét a mai napon, de azt hiszem, hogy mindennek csak akkor lehet értelme, hogyha a bolonyai folyamatot értékelni tudjuk, és azt hiszem, hogy ehhez arra van szükség, hogy a különböző külső feltételeket is megvizsgáljuk, például az európai gazdasághelyzetet, az innováció helyzetét, mire, milyen változásokra van szükség. Maga ez a felülvizsgálat egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen a folyamat főszereplőivel is folytonosan konzultálni kell, illetve nagyon sok kritikusa is van ennek a folyamatnak. Sokan egyébként lelkesednek a folyamatért, mert nagyon hamar kikerülnek a munkaerőpiacra a fiatalok, de vannak ellenérvek is, hiszen három év alatt nehéz jó mérnököt kiképezni, mondják az ellenérvelők. Tehát bizonyos munkakörök esetében bizony hosszabb képzési időre van szükség. Három, a három ciklusos beosztás szerintem nagyon helyén való dolog. Tisztelt kollégák! A foglalkoztatók, a munkaadók 93%-a azt mondja, hogy az első képzési kör nem elegendő számokra, és ezzel mindenképpen el kéne gondolkodni. A kredit rendszer a diákok eredményeit volt hivatott demonstrálni, de készültek erről német kutatások, és azok azt mutatták ki, hogy a miután a tanuló időszak, tehát a gyakornoki időszaknak vége van, csupán az elsajátított krediteknek a felét ismerik el. Úgy gondolom, hogy ezen a kérdésen, ez a kérdésen mindenképpen foglalkozni kell. Aztán a kreditek mobilitását mindenképpen rendezni kell, tehát jó lenne, hogy ezeket a krediteket el is ismernék. Aztán nagyon fontos az is, hogy meglegyen a minden tagállamban a nemzeti kerete a különböző szakképesítéseknek. Sokan azt mondják, hogy ez túlságosan általános jellegű, most hálás lennék, hogyha meghallgathatnám az önök véleményét ezzel kapcsolatban. Ezen túlmenően ne feledjük, hogy Jerevánban a miniszterek azt is megvizsgálják majd, hogy a mobilitási jelentés hogyan alakul, illetve egy munkacsoport foglalkozott a szakképesítések automatikus elfogadásával is. Ennek az eredményét is megbeszélik majd a miniszterek illetve az informális oktatás kérdésével is foglalkoznak. Ma ezt egyébként ma már itt előkerült témaként. Fontosnak tartom azt is, hogy az oktatás minőségéről szóló normákat megváltoztassuk, illetve modernizáljuk, hiszen az, a diákok egész kis százaléka van megelégedve az oktatás minőségével. Ezek tehát a legfőbb témáink, és ezek, amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor mindenképpen figyelembe kell venni azt is, hogy folytonosan változik a helyzet, például a demográfiai szempontból, vagy ott van a Juncker terv is, a kreatív iparba való beruházás új, újdonság, legalábbis ilyen mértékben. arra is oda kell figyelni, hogy a, te, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei férhessenek hozzá a felsőoktatáshoz. Konkrétan utalnék most Finnországra. Finnországban mindent megtesznek azért, hogy a felsőoktatás mindenki számára elérhető legyen, azok számára is, akik a társadalom kirekesztetjeinek számítanak az oktatási paradigmát kell ehhez megváltoztatni. Tud, fontos, hogy az oktatók is tisztában legyenek azzal, hogy nem az a lényeg csak, hogy ők mit tanítanak, hanem hogy a kurzus végén a diákok mit sajátítottak el. Rövid bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani. Ma már hosszasan beszéltünk hasonló kérdésekről. Most pedig szeretném megismerni az önök véleményét, az elgondolásaikat, hogyan vélekednek a felsőoktatásban lezajlott változásokról, különös tekintettel az európai kutatási területre. Január 22-én lesz az első ülés az árnyék jelentéstevőkkel, kíváncsian várom a véleményüket, de a különböző bolonyi folyamatért felelős szervezetekkel is le fogok majd ülni. Elnézést kérek, hogy ilyen szoros a határidő. Ne felejtjük, hogy még fordításra is le kell adni az anyagot, úgyhogy mindenképpen szoros együttműködésre lesz szükség, hogy zöggenőmentesen folyjon ez a folyamat. A jelentés a jelentésről én úgy gondolkodom, hogy ez a közös munkánk eredménye lesz, és jó lenne, hogyha a szakbizottság ezen a jelentésen keresztül el tudná mondani véleményét a Jereváni konferencián. Tehát működjünk együtt, és szívesen fogadok bármilyen észrevételt, ötletet, és próbáljunk meg úgy együtt működni, hogy már Jerevánban meglegyenek az eredmény. Köszönöm, hogy az elnök Köszönöm Libácska asszony nagyon világosan előadta a véleményét. Valóban nincs sok időnk, remélem sikerülni fog. Most pedig Petra Kamerévertnek adom meg a szót, és azoknak még, akik ezt kértik, lát, kérik, látom, többen is jelentkeznek. Igen, köszönöm szépen. És köszönöm Krisztinának is, hogy kezdeményezte ezt a jelentést, amire rettenetesen szükség van kétségtelen, és senki nem gondolná másként, hogy a bolonyai folyamat továbbra is fontos. Ennek ellenére határozottan meg vagyok arról győződve, hogy nagyon sürgősen meg kell reformálni a bolonyai folyamatot, mert 15 évvel a hatályba lépést követően a bolonyai folyamattal kapcsolatban most sok kérés van, mégis igazából több a probléma, mint ahogy annak idején gondoltuk, hogy oldottuk. A Frankfurter Allgemeinéből egy olyan újságból hadd idézzek, a, egy, amit abszolút nem lehet baloldali radikálisnak nevezni, de azt mondja, hogy a bolonyai folyamat továbbra is két bajtól szenved. Az egyik a, az, hogy minden tartalmat akar szabályozni, és a foglalkoztathatóságot nem szolgálja. És mindkettőt egy szép retorikával fedi le már 15 éve, és több generációnyi diákot sikerült az igényeinek nem megfelelően képesíteni. Ez egy nagyon kemény ítélet, de úgy gondolom, hogy alapvetően igaz, és a lényegre tapint. Nagyon gyakran sokat beszélek hallgatókkal, és újra meg újra ugyanazokat a panaszokat hallom. Túlzottan iskolás az oktatás, be vagyunk korlátozva, nem tudunk jobbra-balra kitérni. Hogyha eldöntjük, hogy mi a célunk, akkor például mondjuk fél év Erasmusszal külföldre menni, azzal túl sok időt vesztünk, sőt, egy évet is elveszíthetünk, mert amit a külföldi egyetemen csináljuk, az az otthoni egyetem nem fogadja el panaszkodnak amiatt, hogy a bachelor képzés tulajdonképpen semmit nem ér, vagy nem sokat ér, hogy a bachelor végzettséggel sem lehet igazából olyan képzést kapni, hogy egy vállalat adott esetben alkalmazni akarná, legalább masterre van szükség. Úgyhogy nagyon sok probléma van véleményem szerint. Sőt, egy mások idézetet is szeretnék egy egyetemi professzortól elmondani. Ő azt mondja, hogy a diákoknak több időre van szükség, rosszabb a végzettsége, mint a korábbiaknak, a személyiségképzés is hiányos, és ami az eredmény, az az alkalmazkodó képes diákoknak a tömege a kritikus gondolkodásra se, kell gondol, tanítani a diákokat, és ennek a része a kutatás és a tanulás szabadsága. Ez mindig is nagy érték volt. Az a benyomásom azonban most, hogy pontosan ez az érték az, a kritikus rákérdezés, a, a saját korlátokon való túltekintés, kitekintés, az interdisziplináris tanulások, legalábbis az én diákidőmben volt ilyen. Ez úgy tudom most mind kútba esett. Abszolút szükség van minél előbb arra, hogy a, a Jereváni konferencián a miniszterek valamit azért mintha kőbe kellene vésniük, hogy reformokra van szükség, meg kell reformálni a bolonyai folyamatot és az egyetemi tanulmányokat végre olyanná alakítani, mint valaha volt. Nyilvánvalóan kell, hogy a tanulmány a foglalkoztathatóságot is szolgálja, de nem minden áron, és nem azon az áron, amit a diákoknak jelenleg eh, kell, hogy fizessenek érte. Köszönöm. Grazie. Köszönöm Petra. Zver kolléga következik. Hvala lepa za besedo. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor árnyék előadóként a jelentéssel kapcsolatban a következőket szeretném mondani. Kedves Libácska asszony! Köszönetet kell, hogy mondjak először is azért a bevezetőért, amit tartott, hiszen ez kiváló volt. A Jereváni konferencia nagyon jó referencia lehet. És a jelentés pedig segítheti, illetve támaszkodhat a konferenciára. Általánosságra és hosszú távú célokkal kell meghatározni a jelentést. Világosá kell tenni azt, hogy mi az Európai Parlament álláspontja a bolonyai folyamat értékelésének jelenlegi szakaszában. A megfigyeléseinkkel kapcsolatos, illetve az abból származó álláspontjainkat is meg kell fogalmazni. A Jereváni konferencia tehát referencia viszonyítási alap lesz, de nem a döntő viszonyítási alap. Túl kevés idő volt, túl rövid határidőket szabtunk, ennek ellenére a bolonyai folyamatot időről időre át kell tekinteni, ez egyértelmű. Nem hiszem, hogy túl sokan vannak, akik a felsőoktatás reformját és a bolonyai e, folyamatot elleneznék, de talán kívánatos lenne, a reformok reformját most végrehajtani, akárhogy is. Fontos, hogy legyen valamilyen konszenzus, amivel, ahogy a lett, miniszter, eh, ahogy a lett miniszterasszony mondta, egy újabb elánnal a gyenge pontokat átalakítjuk, gyorsan elérjük azokat a célokat, amelyeket a 90-es évek végén határoztunk. De ez persze az, hogy az európai felsőoktatás összehasonlítható legyen a világ legjobb egyetemeivel, Amerika-Ázsia egyetemeivel, hogy rövidebb és hatékonyabb legyen a képzés, minőségre irányuljon, összehasonlíthatóbb legyen az EU-n belül, és hogy a diák e, a, tanulmányok eredményorientáltak legyenek. Az eredmények nagyon fontos, hogy közvetlenül alkalmazhatók legyenek a társadalomban, a gazdaságban. Ez vezet el az egyetemek harmadik generációjának kérdéséhez. Európa veszített az egyetemekkel kapcsolatban, de ezer évvel ezelőtt ezen a földön jöttek létre az első egyetemek. Nagy egyetemek. Az úgynevezett az úgynevezett Humboldt egyetemek, amelyekhez még mindig ragaszkodunk, de az idő megváltozott. Váltani kell a struktúrán is, és a felsőoktatás filozófiáját is meg kell változtatni, hogy elérjük végre azokat a célokat, amelyeket a 90-es években meghatároztunk. Tennünk kell valamit azért, hogy összehasonlítható legyen az európai felsőoktatás. Ez a bolonyai folyamat célja, de nem általános összehasonlíthatóságról van szó, hanem a készségek összehasonlításáról. Egyfajta görög művész, te, bocsánat, a görög művészet bocsánat, a görögországi művészeti képzettség összehasonlítható kell legyen egy Svédországban vagy más szerzett művészeti képzettséggel. Az alapok a különböző képzettségi szintek azok, amelyekre a különböző nemzeti képzési rendszereknek figyelni kell. Ezek azok az alapok, amelyekre az európai képzési rendszereket összehasonlíthatóban kell közelíteni egymáshoz. Nem akarok sok részletről beszélni, hiszen rengeteg kérdés még nyitott, de a folyamat maga úgy gondolom jó. Egyre több a pozitív eredmény, a jó eredmény, mint a rossz eredmény, és nagyon fontos, hogy a bolonyai reformot felgyorsítsuk, felerősítsük. Éppen ezért egy olyan alkalom, mint a Jereváni konferencia, szívesen látott, és az előadónak is csak köszönhetem a kezdeményezését. Talán jó lenne, ha minden évben értékelnénk, vagy lenne egy ilyen jellegű értékelés. Nem akarunk nyomást gyakorolni a tagállamokra, inkább kérjük őket, hogy gyorsabban reformálják, modernizálják felsőoktatásukat. Grazie. Eh. Köszönöm. Helga Drüppel következik. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzésem van az elmúlt évek bolonyai reformokkal kapcsolatos vitája alapján. Nagyon fontos, hogy a bachelor ne legyen túl kevés, hogy lehetséges legyen a külföldi tartózkodás, és, és lehessen igenis jobbra-balra nézni. A szabályozás eltérő a tagállamokban, vannak, ahol rövidebb, vannak, ahol hosszabb a bachelor képzési ideje, de mindenképpen az a lényeg, hogy ne csak hat szemeszter legyen, és ne, lehe, ne vonják meg a külföldi tanulmányok lehetőségét. A második dolog, ami fontos, az a képzés, illetve a teljesítmény elismerése. Ha mobilitást akarunk, akkor az egyetemeknek a teljesítményét otthon, és az egyetemeknek fontos, hogy a diák teljesítményét, az otthoni és külföldit kölcsönösen elismerjék. Grazie. Eh, Köszönjük. Maragall kolléga következik. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Miután meghallgattam a miniszterasszony véleményét, és utána pedig a jelentéstevünk véleményét a bolonyai folyamatról. Nos, hát elmondom, el kell, hogy mondjam, hogy a zöldeknek én vagyok a jelent, az árnyék jelentéstevője, és egyre jobban érdekel minket ez a téma, azt hiszem jól együtt tudunk működni, és hát közeletek hozzá az álláspontjaink. Nos, hogy is fogalmazza meg a véleményeményet? Alapvetően a háttér pozitív, 15 éve indult ez el, megvan a koncepció, elkezdődött, sikerült megvalósítani, tehát ez mindenképpen pozitív, de ugyanakkor egyértelmű az, hogy vesztett az intenzitásából, a vitalitásából egyre jobban megfárad ez a folyamat, a tagállamok is egyre jobban belefáradnak a folyamat megvalósításába minden tagállamban kell egy olyan stratégia, amely lehetővé teszi azt, hogy a lehető legkisebb költséggel a legjobban lehessen alkalmazni a bolyai folyamatot az, a, az adott országra. És nem csak gazdasági költségekről beszélek, hanem szakmai költségekről, az intézményi alkalmazkodásról, ilyen dolgokra gondolok. Nem szeretnék most végső ítéletet hozni, nem is ismerem minden tagállam helyzetét, de nem szeretném az egész bolonyai folyamatot most lehúzni, nem ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy megfelelő ez a folyamat, megfelelő a kontextus is, és most pedig az a feladatunk, hogy májusban, ha jól emlékszem, a májusban lesz a Jerevári konferencia, tehát hogy májusban Jerevánban egy világos diagnózist tudjunk elvinni, és úgy vélem, hogy az lenne a legjobb, hogyha nagyon kevés, de nagyon jól megfogalmazott prioritást vinnénk el Jerevánba, hogy tartalommal töltsük meg a reform reformját. Így első látásra azt gondolom, hogy néhány kérdést még el kéne mélyíteni az eredmények kiértékelésére van szükség. A kolléga utalt erre az imént. Meg kell nézni, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között. Jó lenne, hogyha össze lehetne hasonlítani a tagállamok közötti helyzetet, illetve össze lehetne hasonlítani az EU-s helyzetet a kínai, a japán, az USA beli helyzettel. Itt pedig nagy szigorúságra van szükség. Második téma. A bolonyai folyamat megvalósítása sajnos a válság miatt megszenvedte az elmúlt időket, csökkentették a költségeket, és néhol nem tökéletes a megvalósítás. Spanyolországban Bolonyáról beszélni ma szarkazmusra ér fel. Csökkentik a költségvetést, egyfolytában megszorításokról hallunk, ilyenkor nehéz bolonyáról beszélni, pedig éppen ennek a folyamatnak a presztízsét kéne elérni. Hogyha a lehető legnagyobb befolyást szeretnénk elérni ezzel a folyamattól, folyamattal, akkor nem csak az összehasonlíthatóság a cél, hanem az is, hogy konvergálni tudjanak az egyetemek, tehát hogy az Európai Unión belüli egyetemek minősége összehasonlítható legyen. Egyfajta európai márkajelzésre lenne szükség egyetemi szinten, vagy felsőoktatási szinten. Köszönöm. Grazie, kollega Verheyen. Köszönöm szépen, Verheyen kolléga. Utána még valaki, de röviden kérem, mert nem nagyon van már időnk. Egy dologra szeretnék még kitérni, amiről Éva is beszélt. A, a bachelor ravaló való főiskolai átállás, egyetemi átmenés az egyetemek igazából nagyon ellenálltak ennek, ragaszkodtak azokhoz a diplomákhoz, amelyeket korábban vezettek, bár hogyha átálltak volna észszerűen a Bachelor Masterre, akkor azzal a minőséget lehetett volna javítani. A különböző egyetemekre lehetett volna más előadásokat hallgatni, hogyha jól csinálták volna, nem csak a szakmára jellemző tárgyakat tanulni. Ezt túl kevésbé alkalmazzák, a felsőoktatás iskolává vált szinte nem lehet eltérni, nem, nincsenek rendszeresen vizsgák, mert csak bizonyos években vannak bizonyos tárgyak. Nagyon sok minden történt a felsőoktatásban, amely nagyon nehézítette a folyamatot. A kölcsönös elismerésre is igaz ez. Minden vannak olyan évek, ahol a bachelorban ez meg ez tartozik, a, a, a masterban az meg amaz. Hogyha egy másik tan, tanulmány, irányú tanulmányt folytatok, akkor nem fogom tudni elfogadtatni, akár külföldön, akár máshogy próbálom a krediteket megszerezni. Azért, mert azt mondják, hogy ez nem illeszkedik a saját egyetemének, az alma máternek az oktatási rendjébe. Tehát itt vannak egyrészt az iskoláknak elvárásai, másrészt pedig a végrehajtás során a kölcsönös elfogadásban sok mindent meg kell változtatni, végig kell gondolni, hogy hogyan tudunk hosszú távon az egyetemi végzettségek elfogadhatóságát, összehasonlíthatóságát elérni, hiszen a Bachelor Masterre való átállásnak ez volt az egyik célja. Az összehasonlíthatóság és a kölcsönös elismerés ami majd a folyamatban reméltük kialakul. De néha az az érzésem, hogy nagyon sok egyetem, főiskola, és ez nem csak német probléma általában, falakat épít maga köré. Ezt kell megnézzük, hogy hogyan lehet az összehasonlíthatóságot minőség és struktúra terén elérni. Úgyhogy igaz, amit a kollega az említett az előbb említett nem lehet csak strukturális reformról szó, hanem a minőséget is megfelelően biztosítani kell a különböző évfolyamokon. A rugalmasság már megvan, vannak különböző bachelor tanfolyamok és master tanévek, van, hogy egy éves, van, hogy két éves, van, hogy három éves a master, mindig az egyetemtől függ, a saját struktúrájától ez a fajta rugalmasság már nagy, de olyan különbségeket hozott, hogy ez már végeredményben az összehasonlíthatóságot teszi nehézé. Morgano. Köszönöm szépen, Morgano. Képviselő, kérem, hogy röviden. Köszönöm. Nagyon sok téma merült itt fel. Azt hiszem, egy ilyen típusú kérdésre maximális figyelmet kell, kérdésnek maximális figyelmet kell szentelni. Nagyon bonyolult dologról van itt szó, és hogyha egy ilyen bonyolultságot akarunk kezelni, az azt jelenti, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy középutat kell megtalálni, hogy mindenki, ahol mindenki egyetért, amiben mindenki egyetért miután a világ folytonos mozgásban van, sosem érhetjük el a maximális sikert két gond van. Egyrészt az egyetemek vagy felsőoktatási intézmények autonómiája, másrészt pedig a különböző diplomák kölcsönös elismerhet, elismerése. Nos, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy van egy olyan dolog, amit egy van egy olyan elvárás, amit, amiről a miniszter is beszélt, vagyis az EU-t, EU-nak valamit kéne tennie azért, hogy megfelelően működjenek az EU-ban található egyetemek. Furcsa lenne, hogyha másként járni, járnánk el, pedig közös alapokból indulunk ki. Azért distingválni kell tudni, nem minden nem minden diplomához van szükség 3 plusz 2 évre. Vannak olyanok, olyan szakmák, amik ez egyszerűen elengedhetetlen a hosszabb képzés, más esetekben más struktúráról van szó. Tehát vannak olyan felsőoktatási képzések, amelyek egy konkrét szakmát képeznek ki, más egyetemek esetében, vagy más felsőoktatási intézmények esetében sokkal nyitottabb a végeredmény de fontosnak tartom azt is, hogy a technológiai és tudományos területen az egyetemek a lehető legtöbbet tegyenek meg a fejlődésre, a fejlesztésért. Köszönöm Krisztinának a munkáját, nagyon őszintén tartotta meg a beszámolóját. A megfelelő minőség, a mobilitás témáját kell elővenni, ugyanígy nagyon fontos, hogy gondoljunk a kutatás kérdésére. Kicsit ugyanarról van szó, ugyanazokról a témákról, mint Bukarest esetében, csak valamit még hozzá kéne tenni. Vannak olyan tagállamok, akik úgy vélik, hogy az egyetem egyfajta parkolópálya, hiszen nagyon nehéz, hiszen elég rosszul állnak ezek a tagállamok a munkanélküliséggel, Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi hogyan gondolkodjunk az egyetemekről, hogyan osztályozzuk az egyetemeket, ezeket alapvetően nem homogén kategóriák. Meg kell nézni azt, hogy az e- meg kell nézni, hogy a felsőoktatási intézmények inkább oktatnak, vagy inkább kutatnak, vagy fordítva. Eltérőek a hagyományok a különböző tagállamokban. Ezt is föl kell mérni. Azért is mondom ezt, mert azt hiszem talán többet kéne mondanunk az egyetemek osztályozásáról, illetve, hogy valóban mik is az egyetemek igazi feladatai elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam hozzá. Tessék, kolléga. Köszönöm. Rövid leszek. Rubacka, eh, Libácska asszony, nagyon szépen köszönöm a jelentést. Nagyon sok kérdésről beszéltünk, az oktatás minőségéről, és sok minden másról. Valóban a jelenlegi munkaerőpiacsal való szorosabb együttműködés megválaszolna sok kérdést, de az is biztos, hogy van egyfajta túltengés a képzett emberekben, nem nem azt mondom, hogy a képzésen munkát kell garantálni, de valamilyen fajta innovációra szükség. bácska, Ribácska, Köszönöm, ismételten Bácska, asszonynak adom meg a szót, és kérdezem a bizottságtól, Tyson doktor úrtól, hogy van-e mondandója most ezen a ponton. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję Köszönöm szépen. Elnézést, elnézést. Ön előtt még megadnám a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy a bizottság örömmel fogadja ezt a kezdeményezést, hogy a parlament véleményt adjon ki erre a kérdésről. Nagyon hasznos volt a három évvel ezelőtti, amelyet Berlinger képviselő dolgozott ki e szakbizottságban. A bolonyai folyamat nem EU folyamat, hanem egy olyan, amelyben mégis az Európai Uniónak erős befolyásoló szerepet kell játszania. Ezt megteheti, és meg is kell, hogy tegye. Több kollega említette, hogy kulcsfontosságú pillanat ez a bolonyai folyamatban. Nagyon sok mindent értünk már el, és nem hiszem, hogy túl negatívnak kellene eltekintetben lenni. A három ciklusos rendszer beágyazódott mind a 47 országban, és senki sem kérdőjelezi ezt meg. Az ECTS krediteket az országok alkalmazzák, és a kurzusok 75%-a ilyen kreditrendszert alkalmaz. Tudjuk, hogy ami a kreditek elismerését illeti, az Erasmus diákok 80%-a el tudja ismertetni. Van ugyan hiány, de mi az elismerés mindig magas vannak útmutatók, normák a minőségbiztosításhoz, ezeket módosítottuk is, és úgy gondolom, hogy jelentős az előrelépés. De a reformok végrehajtása egyenetlen volt a 47 országban, és igaz, ahogy, amit több kollega is mondott, hogy a folyamat bizonyos értelemben lendületet veszített. Most jött el a pillanat, hogy újra felélénkítsük ezt a folyamatot, és remélem, hogy a képviselők tudnak ebben segíteni. Már volt értékelés, reflexió a bolonyai folyamaton erre vonatkozóan. Az első megállapodás vagy következtetés az volt, hogy a bolonyai folyamat talán túl sokat akart. Talán az alapvető prioritásokra kellene figyelni, ahogy a kollégák mondták, amelyeket 99-ben határoztunk meg. Meg kell nézni, hogy mi az, ami a diákok mobilitása, és az egyetemek nemzetközi tétele szempontjából fontos. Másodszorban többet kell segíteni az eddigieknél a reform megvalósításában. Nem csak beszélni arról, hogy a tagállamoknak és az EU-n kívüli országoknak mit kell tenni, hanem gyakorlatilag segítséget, gyakorlati segítséget kell ehhez adni. Harmadsorban pedig ennek során a különböző tagországok kiinduló helyzetét figyelembe kell venni, hiszen ez a folyamat Izlandtól Kazaksztánig foglal magába országokat, amelyek eltérő helyzetben vannak a felsőoktatási rendszerüket tekintve. Ez azt jelenti, hogy a, a geometria és az országok terei eltérhetnek majd, de össze kell hozni őket, azokat legalábbis, ahol kül, azonosak az eredmények és a, a problémák. Fontos változások voltak 2012 óta, a felsőoktatásban a bukaresti konferencia óta. Az első ezek között talán, hogy egyre nagyobb szükség van az interdisziplinaritás iránt. A kollégák is említették ezt. Látható, hogy az egyetemet végzettek, erről sokat beszélnek, de az interdisziplinaritás terén nagyon kevés dolog történik. Pedig az alkalmazott tudományok egyetemén, és nem a kutató egyetemeken kell, hogy ez történjen, ahol a, a karok tulajdonképpen erős szigetek, és ahol sok esetben gyenge az együttműködés. Erősebb a globalizáció is a felsőoktatásban és a kutatás terén, és erre reagálni kell. Ez azt jelenti, hogy nem csak a felsőoktatáson belüli folyamatokat kell megnézni, hanem megnézni, hogy milyen más Eh, kezdeményezések vannak, eh, integrációs lehetőségek más eh, innovációval, Latin Amerikával, Ázsiával. Említették a kollégák, hogy milyen kihívást jelent a közforrások csökkenése. Ez valóban probléma az egyetemek és főiskolák számára sok országban. Akár 20-25 százalékos csökkentések is voltak a azokban az országokban, amelyeket a válság leginkább sújtott. A bolonyai folyamat eddig nem reagált erre. Ezzel foglalkozni kell. Végül pedig azt hiszem, a fejlődés, az információs technológia fejlődésének sebességét is végig kell gondolni a bolonyai folyamat tükrében. A digitalizálódás a felsőoktatásban nagyon sok lehetőséget kínál, különösen a nemzetközi vététele szempontjából. Persze kihívásokat is tartalmaz, hogy hogyan lehet biztosítani a szakok és a kurzusok minőségét azon kívül is, ahol a, gyerek, a diákok effektíve részt vennek belőle, hogyan lehet, részt vesznek benne, hogyan lehet az információs technológiát jobban bevonni az egyetemekre. Ez egy olyan újdonság, amelyel sokkal jobban kell foglalkoznunk a bolonyai folyamaton belül is. Nem késő még a parlamentnek ahhoz, hogy a gondolatait előterjessze. Szerintem ami a leginkább segítene, a Jereváni konferencia előterében a minisztereknek az az, hogyha a parlament elmondaná a véleményét a prioritásokról, hogy a sok-sok kérdés közül, amelyel szembesül a felsőoktatás, melyek a prioritások? Három-négy dolog, amire a minisztereknek összpontosítani kell ahhoz, hogy a következő három évben a munkát előrébb vigyék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen megköszönöm az segítő gondolatait, meg, megköszönöm a véleményt, véleményét, most pedig tényleg Zibácska asszonynak adom meg a szót, hogy zárja le ezt a vitát, utána pedig lezárjuk magát az ülést is. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm minden kollégámnak is értékes megjegyzéseiket. Azt hiszem, hogy három nagy, fontos pontban lehet összefoglalni, hogy miről van itt szó. Először is a diplomák kölcsönös elismeréséről, de a három oktatási szakasz elismeréséről is. Ezek, ezeket fontos újra felülvizsgálni. Következő pontot elnökasszony foglalta össze legjobban. Ugye mondta, hogy az alapképzésnek akár hét szemesztert is igénybe lehetne venni. Végül is az a fontos, hogy egy olyan képzést kapjon az egyetemi hallgató, amelynek segítségével majd a munkaerőpiacon munkát kaphat. A harmadik pedig a bizottság képviselője szájából hangzott el, az, hogy nemzetközi karaktere legyen az elérhető oktatásnak, de valódi nemzetközi karaktere, ne, ne, ne csak egy ilyen áll esített új modern technológiákkal operáló képzés legyen. Alá kell támasztanunk a az, a hallgatók mozgásának lehetőségét. Biztosítanunk kell, hogy képesek legyenek a potenciáljukat teljes mértékben kihasználni, és azt, hogy az európai kutatási térség és az európai oktatási, felsőoktatási térség között megfelelő szerves kapcsolat épüljön ki. Mégül még egyszer szeretném megköszönni a véleményüket. Elnézést, hogy a határidők ennyire szorosak. Minden esetre köszönöm az együttműködést mindenkinek. Jó, persze kicsit. Köszönöm szépen nagyon sokan szóltak hozzá, nagyon érdekel ez mindenkit, látható volt a bizottság hozzászólásával is, hogy őket is, ők is komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, tehát új lendületet vélek itt felfedezni a bolonyai folyamatban, de már a 2020-as stratégiában is látható volt az a, vagy érzékelhető volt az, az elképzelés, hogy minél több fiatal próbáljunk meg eljutatni a felsőoktatási intézményekbe. Nyilván a forrásokat is meg kell ehhez teremteni, de hogy is fogalmazzak, a tagállamoknak társfinanszíroznia kell azt, hogy a fiatalok eljuthassanak a felsőoktatási intézményekbe. Fontosnak tartom azt is, hogy azt is, hogy jelentésben utaljunk arra a tanulmányra, amire az imént szó volt, a rugalmaság kérdésével foglalkozott ez fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unióban kicsit homogénebbek legyenek az egyetemi, egyetemekre vonatkozó eszközök, a lehetőségek. Röviden ennyit szeretnék mondani, mert nem nagyon van már időnk, de tényleg nagyon érdekel minket ez a jelentés, fog, mindenkit foglalkoztat, nagy az érdeklődés, nem igazán van rá időnk, mármint, hogy nagyon szűkek a határidők, tehát versenyt futunk az idővel, de foglalkozni kell ezzel, aztán az egy, Európa Egyetemeknek a besorolása, osztályozása, szerintem ezt is, erre is lehetne utalni a jelentésben, gyakorlatilag a, az, a nemzetközi mezőnyben is nagyon fontos az, hogy hogyan gondolkodunk az egyetemekről. Köszönöm szépen, akkor itt most vége van ennek, a, ennek az ülésnek, holnap 9 órakor folytatjuk és február, február 26-án fogja bemutatni az első tervezetét a jelentéstevő. Köszönöm.